Üdvözlöm a megjelenteket a megbeszélésünkön. Minden nyelv hozzáférhető, máltai és horvát nélkül. De szeretnék eh, üdvözölni látogatókat is, akik már itt vannak, vagy akik még megérkeznek. Először Javi López úr hívott meg a látogatókat, 30 szocialistát, a katalóniai régióból, a Valle Orientalból 11 óra 30-kor érkezik a látogatócsoport hozzánk. És Morán Sartier asszony is megjelenik majd egy látogatócsoporttal. Ő egy 21 fős látogatócsoportot hoz hozzánk. És az Európai Unió Afrika hetéről fogunk akkor tárgyalni, amikor itt lesznek. Ezen kívül van még Funtulis úr részéről is 14 görög politológia hallgató mostantól vesz részt az ülésünkön. És akik már itt vannak, azokat üdvözlöm, üdvözlöm a megbeszélésen, azokat is üdvözlöm, akik még nincsenek itt, de majd jönnek. És a Göteborgi november 17-i szociális csúcsról is szeretnék beszámolni. Néhányan részt vettek, és a mi Empl szakbizottságunk is ott volt, én képviseltem, ugyanúgy, mint Kuneva asszony, Meszerics úr, Maria Rodriguez asszony, és Vanden Candelár, és Pali Shampoo urak voltak ott. Nem tudom, elfelejtettem valakit a részvevők közül, nem? Egyáltalán nem. Köszönöm. Nagyon gyümölcsöző megbeszélés volt a mi szempontunkból, és a mi napirendünk került terítékre. Nagyon örülök, hogy meghívtak minket, és hogy számos megbeszélésen részt vehettünk. Akkor áttérünk a napirendünk hármas pontjára, ez pedig eh, a kiküldetéssel kapcsolatos téma. Ágnes, rád várunk, foglalj helyet, és utána megkapod a szót. Tehát az első Strasburgi megbeszélésünk nagyon jó volt, hatékony volt, jó eredménnyel zárult, jó kiinduló pont volt tehát, és a következő trilógust is beterveztük már, november 28-án lesz Brüsszelben, és december 4-én is Brüsszelben lesz és december 30-án Strasbourgban. Nem tudom, hogy optimisták lehetünk-e, de az első trilógus jó eredményei alapján nem lehetetlen, hogy eredményre jutunk december 13-án, legalábbis reméljük. És most Jungérius asszonynak adom át a szót, hogy áttekintést nyújtson azokról az eredményekről, amelyeket az első trilógus hozott, és hogy milyen tervek születtek az árnyékelőadók megbeszélésén, és hogy miről tud még beszámolni. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Már adott néhány információt a szakbizottságnak, és nekem is az volt az érzésem, hogy egy nagyon pozitív légkörben zajlott a trilógus, tehát természetesen nem könnyű ez a dolog, hiszen nagyon sok téma került terítékre javaslatok, ellenjavaslatok, és a tanács javaslata is többé-kevésbé abból indult ki, hogy használjuk ki az első trilógust arra, hogy elmondjuk, hogy melyek azok a témák, amelyeket mi tartunk fontosnak, a tanácsülésre, és az is nyilvánvaló, hogy tisztázott, hogy milyen feltételekkel tárgyalunk. Mindjárt jön majd a társjelentéstevő, és bármilyen javaslatot kapunk a tanácstól, a témákról, amelyekkel szeretnének foglalkozni, a három időpont alatt, amelyeket említettél, Úgy gondolom, nagyon ambíciózus tanácsi elnökségünk van, és a trilógus előtt beszélek majd a bolgár állandó képviselővel is, és a bolgároknak is nagyon lényeges ez a téma. Tehát, hogyha az észteknek nem sikerül ezt a dolgot keresztülvinni, akkor hát nem lesz könnyű, de nagyon sokan ülnek ambíciókkal az asztal mellett, és szerintem nagyon jó, pozitív eredményt érhetünk el. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy vannak-e kérdések. Ágneshez ezen a ebben a fázisban. Ó, üdvözlünk a parlamentben ismét. November 27-én lesz a következő megbeszélés. Nyolckor? Nyolc és kilenc között? Ez igaz? Nem. Ó, köszönöm. Tehát 18 és 19 óra között lesz. Köszönöm. a vita során konfliktus alakult ki a TRAN szakbizottsággal is, a közúti szállítási ágazat tekintetében. Úgy gondolom, hogy sikerült ebben megállapodnunk. Mindenki megkapta az anyagot, és nem tudom, hogy kaphatnánk-e további információt Igen, tehát ez az 54-es szabály a CCC tagok tekintetében. Akkor most áttérünk a következő témára a napi rendünkön, ez pedig ülések jegyzőkönyvének elfogadása 2017. október 16, október 19, november 9-e. Áttérünk most a négyes napi rendi pontra, ez az Europass. Ez november 9-e volt a második Europass trilógus. Nagyon sok haladást értünk el ez alatt, és Mann úr röviden összefoglalja ennek az eredményét. És elmondja, hogy milyen lépések jönnek majd, tehát Mann úr öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kolléganő kollégák, az Europass igazi európai védjegy lehet, hiszen hogyha készségek, képességekről van szó, és helyesen foglalkozunk vele, tehát világosá tettük, hogy egy önkéntes eszközről van szó, ez is nagyon lényeges, és szerintem már eléggé sok megállapodást értünk el. November 9-én lehetőségünk volt a tanács épületében itt Brüsszelben tárgyalni hogy mit akarunk tenni. Tehát van megalapodási lehetőség a tanács, bizottság és a parlament között. Először is köszönetet szerettem volna mondani. A titkárságnak szerintem nagyon jó volt az előkészítés, és a bizottság, és a tanács technikai csapatai is előre jöttek, tehát nagyon jó csapatszellem volt ami nem mindig jellemző minden országra, hát az enyémre főleg nem, ahogy ezt a hétvégén megtudtuk. A jogi szolgálat is ott volt, itt is különféle szükségletekről volt szó. Az egyik, hogy legyenek pontos fogalom meghatározások. Ez jól működött. A szakbizottság tagjainak elmondhatom, hogy van egy közös pontunk, a Kult szakbizottsággal, ott Maninov kolléga, a jelentéstevős közösen is írtuk a jelentést. 72 pontban sikerült megegyeznünk, és ez viszonylag sok. Tehát igazából ez kétharmad, tehát valamit azért el is értünk. Tehát nagyon nagy különbségek vannak a kérségek és az intelligencia témakörben, és a negyedik november 14-i Strasburgi árnyék előadó megbeszélésen is hosszabbítanunk kellett az ülést, mert nem állapodtunk meg. De itt is megvan a kompromisszumra törő akarat. És szerintem, hogyha ezt az akadályt sikeresen vettük, akkor közösen előre jutottunk. Nagyon jó volt a légkör, elnök asszony. Ön is ott volt Strasbourgban, és ez az út pedig eh, járható. Hogyha az akarat is ott van, akkor jó eredménnyel zárhatjuk a trilógust. A következő trilógus december 7-én lesz, nem tudom, hogy ez lesz az utolsó, ez attól függ majd, hogy meddig jutottunk, de lesz előtte még egy árnyékelőadó megbeszélés az Európai Parlamentben. Szerintem nagyon jó úton haladunk. És főleg, hogyha a tanácssal és a bizottsággal is megállapodunk, akkor igazából egy igazi európai márkát hozhatunk létre. Ha most nem, akkor a következő soros tanács elnökség alatt. De pillanatnyilag nagyon jól néz ki a kompromisszum helyzete, és örülök, hogy megosztottam ezeket az információkat. Köszönöm szépen, Mann úr. Nem tudom, hogy szeretne valaki hozzászólni az Európasz témájához. Tudatában vagyunk, annak, hogy folytatódnak a megbeszélések, azok is, akik nem közvetlenül kapcsolódnak hozzá, és Manur, ahogy mondta, a készségek és az intelligencia téma tekintetében néha problémás a megszövegezés. Tehát a megszövegezés néha olyan elvárásokat is tartalmaz, amelyeknek nem akarunk megfelelni. Úgy gondolom, hogy ezt megoldhatjuk, mivel tényleg azon fáradozunk, hogy olyan álláspontjunk legyen, hogy minnyáján megállapodhatunk. És reméljük, hogy a decemberi december 7-i trilóguson megoldjuk a még nem megoldott problémákat. Nem tudom, hogy szeretne valaki hozzászólni. A készségek nagyon fontosak lesznek az elkövetkezendő években. Talán még fontosabbak is lesznek, mint amilyenek voltak. Rendben? Nem tudom, hogy valaki itt van-e a foglalkoztatási főigazgatóság részéről, Krep asszony. Nem tudom, hogy szeretne hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony, jó reggelt kívánok. Én a foglalkoztatási főigazgatóság készségekkel foglalkozó munkacsoportját képviselem. Én is szeretném hozzáfűzni Man úr megjegyzéséhez, hogy nekünk is az volt az érzésünk, hogy nagyon pozitív és előre tekintő szellem uralkodott az ülésen. A technikai csapatok munkája is nagyon jó volt, ahol mi voltunk. Úgy érezzük, hogy eh, az érintettek mind szeretnének előre mozdulni, tehát akik érintettek a munkaerőpiacban, a készségek, képesítések tekintetében. Nagyon fontos az, hogy eh, az Európaszt modernizáljuk, ahogy Man úr említette, sínen vannak a megbeszélések, és a megfelelő irányba haladnak. Természetesen az is igaz, hogy már egy jó ideje ott van a tanácsban ez az anyag, éppen ezért szeretnénk eh, elérni a megfelelő fejlődést a tanulás érdekében és a munkaerőpiac érdekében is. Jó úton vagyunk, hogy elérjünk egy megalapodást, és az elkövetkezendő hetek, hónapok alapján valószínűleg eh, le is zárhatjuk. Mann úr, még egy utolsó szó. Köszönöm szépen. Ennyit tudtam mondani. Tehát tényleg elmozdultunk egymás irányába, ez nagyon lényeges volt. Szerintem kompromisszum orientáltak vagyunk, és végzetül olyan eredményünk lesz, amelyről elmondhatjuk, hogy ez egy igazi európai márka lesz, tehát és sokkal erősebb lesz eredményeképpen a mobilitás. Köszönöm szépen. Most akkor kettő percünk van arra, hogy megtaláljuk a szavazókártyánkat, és utána elkezdjük a szavazást.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 Okay, you have all put your... Mindenki megkapta a szavazókártyáját, illetve elővette, úgyhogy elkezdjük a szavazást. A levél formájában megfogalmazott vélemények elfogadása az ego kérelmekről, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32 ellenében elfogadtuk. A másik a szabályozás, az etikai um, eladásról szól, név szerinti szavazás. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Mm-hmm.

igennel akartam szavazni. It doesn't make any difference, I know. Tudom, hogy nem számít, de mégis be akarom jelenteni. Mm-hmm. Vote. Mindig számít, hogyha leadjuk a szavazatunkat. Az omnibus, ESF-re vonatkozó szabályozásáról szavazunk, ki támogatja, ki szavaz nemmel, It has to be an electronic vote at least. Sorry, it has to be an electronic vote that one too, so... Elnézést, elektronikusan kell szavaznunk, tehát az Európai Szociális Alapra vonatkozó omnibus szabályokról szavazunk. Most le is zárom ezt a szavazást, melyet ezt fentebb megnyitottam. 28 szavazattal elfogadtuk 28 egy ellenében. Az EGF, FID és EASE In the middle of a voting session. It's between two votes. Uh, Mr. Fontulis, have, do you have a problem? Fontulis úr, észrevétellel él? Különböző szavazógépek nem működnek. Talán változtassa meg az ülőhelyét, mit szól ehhez. Rendben van, most már működik. Meg kell ismételnünk tehát az omnibus szavazást? Az omnibus Európai Szociális Alapra vonatkozó szabályairól a szavazást. Ezt akkor most megismételjük, tehát az omnibus rendelet ESF-re vonatkozó szabályairól szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. 32-en szavaztak mellette. Take another machine. It's too late. She was too late. We'll take the next vote. And... Uh, Következő szavazás. Szintén az omnibus um, rendeletről, feed és a többi rendelkezés ki van mellettem, ki van ellenem, az EASI EGF feed, és aztán a négy oszlopos táblázatról szóló szavazást lezárom. Lássuk az eredményt. 32-2 ellenében, 6 tartózkodás mellett. Gentil asszony jelentéséről szavazunk. Is it? Isn't it this one? We'll give late arrivals a couple of minutes. A későn érkezőknek adunk még egy kis időt, már elkezdtük a szavazást, jelzem, tehát kérem, hogy üljenek le, tegyék be a szavazókártyájukat a szavazógépbe. We start voting now on uh, uh, Paloma López Permeios report. Paloma López Permeios jelentéséről szavazunk. Az egész szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. No, no, no. Shall I read it? No, it's a, it's a normal vote. okay. vote. Okay. It's, a rejection. No, it's an ordinary vote. We take an ordinary vote. Those in favour on the report Mellette. You want to reject the report, you understand that if you vote in favor. Hogyha igennel szavaznak, ezt jelzem, akkor elutasítják ezt a jelentést, csak hogy tudjuk, hogy miről szavazunk. If you vote in favor. Még egyszer mondom, hogyha valaki igennel szavaz, akkor a jelentést elutasítja amennyiben elfogadva minden más módosítók a fogyottá válik. Mellettem. yeah. That means that uh, you uh, reject those who want to say I no need to ask this. Which report? Most mi, milyen jelentésről szavazunk? Egy kicsit, kicsit félreértették ezt a kollégák. Az arányossági ellenőrzés szükségességéről egy új rendelet elfogadása előtt. Erről szavazunk. This is not an ideal room for voting session. Tudom, hogy ez nem egy ideális terem a szavazásra. On the right draft opinion proportionality test tehát az új rendelet elfogadása előtti arányossági tervről szóló jelentésről szavazunk. Az elsőről szavaztunk, ilyen módon tovább haladunk, nem utasítjuk el az egész szöveget, tehát kezdjük az egyes módosítóval. Ezt visszavonták, kettes módosító mellettem, ellenem, tartózkodással utasítva, egyes kompromisszum mellette. Those against, abstentions rejected. Mert ellene, el, elutasítva nyúl, a kompromisszum mellettem. Az egyes kompromisszumot leellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. 31. Lezárom, 31 szavazattal elutasítottuk. A kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es módosító mellettem, ellenem, bocsánat, okafogyottá válik. 95-ös módosító mellette ellene elfogadtuk. 96 mellettem ellenem tartózkodás elutasítottuk. 97 mellettem ellenem elutasítva. 99 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. Csek, ellenőrizzük le a 99-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 szavazattal elfogadtuk. 101-es módosító, mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hát ezt ellenőrizzük le a kettes kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonnégy szavazattal elfogadtuk. 104-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 105 mellettem, ellene tartózkodással utasítva. 111-es mellettem, Száztizenegy, akkor megnyitom a szavazást a 111-esről. Lezárom a szavazást, elutasítva. 23 szavazattal. 112-es mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem elutasítva, de azért ellenőrizzük ezt inkább le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 31 szavazattal. 113 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 114 mellettem, ellene tartózkodás elutasítottuk, 115 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, B3 kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, Rendben van, ezt a hármas kompromisszumot leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva 33 szavazattal. B kompromisszum, mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34 szavazattal elfogadtuk. Száz hét mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. Rendben van, a 107-eset leellenőrizzük. Lezárom a szavazást elfogadtuk 24 szavazattal. Négyes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Az ötös kompromisszumról szavazunk, most le is zárom a szavazást. Elfogadtuk 25 szavazattal. as módosító. Mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 139 mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt mondanám, hogy elutasítva, de inkább ellenőrizzük le a 139-es, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34 szavazattal. 140-es mellettem, ellenem, elutasítva, 141 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 146 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 147 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Száznegyvennyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszumot leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. 24 <clears throat> szavazattal elfogadtuk. D kompromisszum. 158 mellettem, <clears throat> ellenem, tartózkodás elutasítva. 159 mellettem, ellenem, tartózkodás a 159-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Százhatvanos mellettem, ellenem, tartózkodás Hát ezt ellenőrizzük le 160-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 szavazattal elfogadtuk. 161-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 162 mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, nem? megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 szavazattal elfogadtuk. E kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Rendben van, az e kompromisszumot akkor leellenőrizzük újra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36 szavazattal. Nyolcas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Úgy tűnt nekem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük inkább le. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 <clears throat> szavazattal elfogadtuk. Kilences kompromisszum, nyolcadik oldalom. Mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 187-es és a 188, erről közösen szavazunk, erről a kettőről, hiszen azonosok mellettük, ellenük, tartózkodott-e valaki velük kapcsolatban elutasítva. Ők. 189 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 190 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. A 190-esről ellenőrző szavazást tartunk, mert nem volt egyértelmű. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ú, szavazat egyenlőség. 196 és 198 ezekről közösen szavazunk, mellettük, ellenük, tartózkodott-e valaki velük kapcsolatban. Hát ezeket le kell ellenőriznünk. A 196, 198-asról szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33 szavazattal. 200-as módosító, illetve a 201-es is mellettük, ellenük tartózkodás, ellenőrizni kell ezt is, úgy tűnik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 32 szavazattal. Amendment 202 and... 202-es és 204-es megegyeznek mellettük. Ellenük tartózkodás elutasítva. 203-as visszavonták. 206-as és 7-es mellette ellene Ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítottuk 32 szavazattal. Örülnék, hogyha kicsit egyértelműbben jelentkeznének, mert nagyon nehéz ebben a teremben különösen átlátni, hogy ki hogyan szavaz. 233-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 205-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 209-es és 10-es együtt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk őket. 211-es visszavonták, 212-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 213-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 192-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 214-es és 16-os együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 215-ös, ellenőrzést kérnek az előzőhöz. 214-16, akkor géppel is szavazunk róluk, tessék. Lezárom a szavazást. 25 szavazattal elfogadtuk. 215-öst visszavonták, 200 következők mind kiesnek, következő 222, sőt az sem igényel szavazást, de mégis 222 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kétszázhuszonnégyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 225-ös mellette Nem, az nem esik ki szerintem, mondja az elnök. Ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk a 225-öst. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizni kell a tízes kompromisszumot, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 27 szavazattal elfogadtuk, 232-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizni kell a 11-est. Nézzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 32 szavazattal. Egyenként kell akkor. 234-es, 35-ös és 37-es együtt kerülnek meg szavazásra. Igen szavazatok, nem szavazatok, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. F kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő oldal, vagy ellenőrizni akarják az F-et, akkor ellenőrizzük, tessék, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 27 szavazattal elfogadtuk. a 13. oldal, ugyan 13. kompromisszum mellette, ellene, ellenőrzést igényel ez is. 13-as kompromisszumról nyitom meg a szavazást, lezárom azt. Elutasítottuk 33 szavazattal. akkor egyenként kell végignézni, hogyha kompromisszum megdőlt. Tessék. 248-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 249-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum. Az előzőt ellenőrizni kérték, tessék akkor a 49-es végülről. De nem, erről nem kell szavaznunk, mert elfogadtuk a 48-ast. Elutasítottuk elnök asszony. Thank Uh, uh, um, Elutasítottuk a 248-ast, és ebből fakadóan a 249-esről nem kell szavaznunk. Úgy, úgy így 14-es kompromisszum jön tessége, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrzést kérnek, tessék, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 szavazattal elutasítottuk. as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell, a 15-ös kompromisszumot, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk 35 szavazattal, 16-os, mellette ellene, tartózkodás, 16-ost ellenőriznünk kell szerintem, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 31 szavazattal elutasítottuk. Tizenhetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk. Önök szerint nem? Jó, akkor ellenőrizzük, tessék. 17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk 36 szavazattal elnézést. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem, mondják itt sokan. Nem látom. Körbe kell nézni 360 fokban, annyira szét vannak ültetve, elnézést, de hát ez van. Ellenőrzést igényel. Lezárom a szavazást. Ugyanazt az eredményt kaptuk. Elutasítottuk 36 szavazattal. Nézzük, hogy a 19-es kompromisszum a sikerül-e átvinni. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Húszas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Javaslattal szeretnék élni, elnök asszony, ha egy kompromisszumot elutasítunk, akkor az egyes módosítókat, amelyek benne voltak, egyenként kéne megszavazni, én tovább megy, miután nem fogadtuk el a kompromisszumot. Meg kell szavazni az egyes módosítókat akkor. A 18-as kompromisszum megbukott, tehát akkor egyenként kell a módosítókat megszavazni. The reason why we don't do that. Azért nem szavaztattam meg őket, mert ezek megegyeznek. Ebben a konkrét esetben nem kellett külön szavaznunk. But we shall vote on amendment 276. De a 276-osról szavazunk, tessék. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítottuk 37 szavazattal. 280-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Erről is ellenőrzést kérnek. Tessék, nézzük. Lezárom a szavazást. 25 szavazattal elutasítottuk. 281-esről nem kell, 282-es mellette ellene tartózkodás 82-est ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Két szavazattal elutasítottuk. 283-as mellette ellene. Ezt is ellenőrizni kell. 283-asról géppel kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. Igen. négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 285-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 286-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette, Erről nem kéne szavazni? A 242-esről kell szavaznunk mellette. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 242-es ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást. Két szavazattal elutasítottuk. 243-as, erről kell szavazni. 243-as. Mellette ellene tartózkodás elutasítva, 244-esről nem kell, 247-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 247-est ellenőrizzük, lezárom a szavazást, 87-es elutasítottuk egy szavazattal. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell a 23-ast. Megnyitom a szavazást a 23-asról. Lezárom. elutasítottuk megint csak egy szavazattal. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ellenőrzést kérnek, nézzük a H kompromisszumról az ellenőrző szavazást, lezárom a szavazást, 26 szavazattal elfogadtuk. os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 298-as mellette ellene 298-ast ellenőrizni kell. Megnyitom róla a szavazást, lezárom a szavazást, három szavazattal elutasítottuk. 297-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 299-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 300-as mellette ellene tartózkodás. 302-es mellette gains uh, ellene a 302-est and the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 28 szavazattal. 301-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 303-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 304-es mellette ellene tartózkodás. A 304-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 25 szavazattal elutasítottuk. 305-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 306-os mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. 306-os mellette, pontosabban géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Igen. 307-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 308-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, és akkor most a preambulum bekezdések következnek, hármas, pontosabban egyes, ennek a hármas módosítója mellette, ellene, Elutasítottuk négyes, mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 8-as módosító. Megnyitom a szavazást, most zárom a szavazást, elutasítva, 26 szavazattal, 9-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 9-es módosítót, megnyitom a szavazást, és most zárom a szavazást. 30 szavazattal elfogadtuk. A 24-es módosító mellett ellene. Akkor újra kezdjük. Mellette. 24-es mellett. Ellene. Elutasítva. Ellenőrizzük a 24-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 28 szavazattal. 50-es módosító mellett ellene tartózkodás. Én azt mondanám, hogy elutasítottuk, 19-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es módosító mellett 20-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. A bevezető hivatkozás, tehát most itt a 21-es módosító ellene tartózkodás 22-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az I kompromisszum mellett ellene ellenőrizzük. Az I kompromisszumot megnyitom. És most zárom a szavazást. Elfogadtuk 37 szavazattal. 26-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 26-os módosítót. És most megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk 27 szavazattal. A G, bocsánat, 27-es módosító. Mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 32-es módosító mellett. Ellene. Ellenőrizzük a 32-es, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 36 szavazattal. 33-as módosító mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 34-es módosító mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 35-ös módosító. Szavazunk erről? Igen. Mellett? ellene, tartózkodás elutasítva, 27-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a K kompromisszumról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Huszonnyolcas kompromisszum mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 28-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást és elutasítva négy szavazat többséggel. Elkompromisszum mellett ellene tartózkodás, én azt mondanám, hogy elfogadtuk. Negyvennyolcas mellett ellene tartózkodás elutasítva 47-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 50-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük az 50-est. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. 27 szavazattal. Ötvenegyes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 52-es módosító mellett. Ellene tartózkodás elutasítva, 53-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 54-es mellett, ellene, ellene tartózkodás elutasítva, 55-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 58-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 59-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 29-es mellett, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 29-es módosít, a kompromisszumot megnyitom. Zárom a szavazást. Ó, egyel több a néppárt részéről. De most rendben van elutasítva, 27 szavazattal, M kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 58-as módosító mellett, mell ellene, ellenőrizzük az 58-ast, megnyitom a szavazást. Az 58-asról lezárom a szavazást. Négy többséggel elfogadtuk. 69-es oka fogyott. 71-es módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 74-es módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük a 74-est, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva 27 szavazattal. 72-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 73-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 75-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 30-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizik a 30-as kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást négy szavazat többséggel elutasítva. M, N kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük az N kompromisszumot, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, 39 szavazat mellette. Nyolcvan négyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcvan ötös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 86-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 87-es mellett, ellene, ellenőrizzük a 87-est, megnyitom a szavazást, Most zárom a szavazást. Tehát 26 szavazattal megfogadtuk. 88-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, akkor most a vélemény tervezetről szavazunk a módosítókkal együtt, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Hmm. In the end it was rejected végezetül elutasítottuk, de azért köszönjük az előadónak a munkáját. Is this uh, where on? the page? Yes. Yeah. This is called the regulation on the e-services card. Can I get rid of this? Uh... Okay, friends, uh, we will proceed with a very important item. Akkor most folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Ez pedig az Európai Szolgáltatási E-kártya. Tehát akit nem érdekel a vita, menjen ki. A többiekkel pedig folytatjuk az E-kártyáról szóló vitával. Ja, We'll wait. Várunk egy kicsit, 30 másodpercet, és utána átadom az előadónak a szót. Tehát, aki rossz döntést hoz és elmegy, az csöndben tegye. Jó, rendben van, akkor a nyolcas napi rendi pontnál vagyunk, és pedig az Európai Szolgáltatási E-kártyáról beszélünk, és most átadom az előadónak a szót Harkin asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindenek előtt szeretném megköszönni a kollégáknak a módosítókat. 104 darab van, vélelmezem, hogy kétfajta megközelítés van a javaslathoz. A szocialista kollégák és a GUE részéről van egy olyan javaslat, hogy utasítsuk el a bizottság javaslatát. Tudom, hogy ez más szakbizottságban is így van, mert máshol árnyék előadó vagyok. Más kollégák, mint jó magam, azon a véleményen vagyunk, hogy vannak a javaslatban súlyos félreértések, és szerintem javíthatjuk ezeket olyan tekintetben, hogy támogató is lehet, támogatható is lehessen. Az elutasítás szóló megközelítésnek az a fő oka, hogy itt a határokon átnyúló szolgáltatások minőségének a javításáról van szó, és néhány kolléga úgy gondolja, hogy ez nem a szabad mozgással függ össze, és aggódnak, hogy kevés az ellenőrző mechanizmus azon cégek fölött, akik határokon átnyúltó szolgáltatásokat nyújtanak, és hogy erősebb ellenőrzés, erősebb felügyelet legyen a vállalatok fölött, hogy azok jobban betartsák a szabályokat. Tehát, hogyha egy mondatban összefoglalhatom, akkor azt mondanám, hogy a rendszer most nem működik jól. Ez pedig azt jelenti, hogy javítani kell rajta. Más kollégák, jó magamat is ide számítom, azon a véleményen vannak, hogy nagyon komoly korlátozások vannak a javaslatban, de mégis úgy gondoljuk, hogy érdemes megvitatni a módosítók is arra utalnak, hogy találhatunk egy közös alapot, hogy megállapodjunk. Tehát a javaslat javíthatna a helyzeten néhány tekintetben, amelyek itt felmerültek. Az első dolog az az, hogy engem is nagyon érdekelne, hogy milyen különféle nüanszok nézetek léteznek, de néhány alapvető pontról szólnék, tehát itt a építkezések tekintetében elmondanám, hogy ezt kivennénk. Tehát az építőipart kivennénk az a hozzám benyújtott javaslatok is ezt szorgalmazzák, tehát itt nagyon nehéz lenne egy közös kiindulási alapot találni. Tehát a biztosítások tekintetében ez egy kicsit bonyolultabb, tehát néhányan itt ezt elutasítanák, a többiek pedig a biztosítások közkötelező módon való szabályzását szorgalmazzak, mások ismét az információk mennyiségét szeretnék növelni, de remélem, hogy itt van elég mozgásterünk, hogy közös kiindulási alapot találjunk a biztosítások tekintetében. Nagyon sok módosító sokkal több beleszólást adna a fogadó tagállamoknak, és garantálni kell, hogy minden információt megfelelően ellenőriztek, és hogy az információk hitelesek. Ezt én jó megközelítésnek tartom, hiszen hogyha nem próbáljuk ezt a dolgot kiegyenisíteni, akkor a dolog nem lesz megfelelő konzisztens. És nem lesz olyan jó a dolog, hogy az információ tényleg pontos és helyén való. Van egy csomó javaslat, amely az egységes kapcsolattartó porttal, <clears throat> illetve a koordinációs szereppel függ össze. Itt is van mit megtárgyalnunk még. Sok javaslat az nyomonkövetésről, a monitorozásról, illetve a nagyobb rugalmasságra vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy a bizottság által javasolt eh, menetrend túl szoros, és úgy tűnik, hogy sok kollega egyetért velem ebben, illetve abban, hogy kibővítsük a határidőket, kiterjesszük a határidőket. Egy további kérdés, amelyről vitatnunk kell, az engedélyezés kérdése. Kíváncsi vagyok, hogy a kollégák mit mondanak erről. A nyelvre vonatkozó javaslatokat üdvözlöm, ezeket támogatni tudom, illetve a megfogalmazásra vonatkozó megfogalmazásokat, illetve a végrehajtó jogi aktusokra vonatkozó, illetve ezeknek a visszaszorítására vonatkozó javaslat tekintetében. A bizottság javaslata túlontúl sok végrehajtó jogi aktusra tesz javaslatot, ez pedig jogbizonytalansághoz vezet. Itt állunk, itt tartunk a vitában, remélem, hogy sikerül majd javítani a helyzetem, legalábbis ebben e, ezzel a megközelítéssel állok én a munkához. Köszönöm szépen. Köszönöm, Hárkén asszony. Koch úr kap szót, tessék parancsoljunk, Koch úr. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselőtársaim, köszönöm szépen az előadónak a munkáját. Rövidre foghatom magamat. Összesen 104 módosítót nyújtottak be a Európai Elektronikus Szolgáltatai Kártyáról szóló dokumentumhoz. Ebből 34-et, tehát majdnem a felét a néppárt nyújtotta be. Világos tehát, hogy a néppárt a szöveget továbbra is kritikusan látja, de ugyanakkor úgy döntöttünk, hogy az európai kártyának mégiscsak esélyt adjunk, és ezzel javítsuk a szöveget. Hiszen két alapvető oka van ennek. Egyrészt a digitalizációt akarjuk előbbre vinni, másrészt a bürokráciát akarjuk csökkenteni. Az elektronikai szolgáltatási kártya lehetőséget tesz erre, és ezért örömmel tekintek az árnyék jelentéstevői találkozók elébe a következő hetekben. Köszönöm. Thank you. I'll give the floor to uh, eh, Madame Jongerius. Jongerius asszony, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Én Eveli Régner eh, né, szocialista árnyékjelentéstevő szövegét fogom felolvasni, amelyben öt pontot sorol fel annak érdekében, hogy miért utasítsuk el ezt a javaslatot. Egyrészt ez bevezeti a származási országávét, kiskapuként használva ezt, a befogadó tagállamra kiszabott kötelezettségeket transferálják így a kiinduló tagállamra, és a általuk végzendő ellenőrzéseket gyengítik ezzel. Ezzel pedig elindul a lefele való versengés, a híres hírhet rész tud a bottom, azaz tehát egyre csak gyengülnek majd a munkavédelmi előírások. Másodikok. Ez az e-kártyam a tisztességtelen cégek és az áll önfoglalkoztatók számára megkönnyíti, hogy a határokon átnyúló tevékenységet folytassanak, és ez aláaknazza majd a szociális és munkaügyi normákat. Az áll önfoglalkoztatás kvázi legitimá válik ezzel a szolgáltatási e-kártyával, ezzel úgy léphetnek majd fel az álló önfoglalkoztatók, mintha valós önfoglalkoztatók volnának, bár ezt az elkártyát egy kiküldő cégtől is megvásárolhatják, ezzel pedig a fórum shopping is megerősödik, és uh, a bér dömping, a csalás és a be nem jelentett munkavégzés kockázata nő. Harmadsorban az e-kártyára vonatkozó javaslatból hiányoznak a komoly ellenőrző intézkedések a befogadó tagállamban, ez pedig az ellenőrzések hatékonyságát veszélyeztetheti. Negyedik ok, az e-kártyát a kiküldött munkavállalók esetében is alkalmazni lehet, és ezzel további kiskapuk nyílnak meg, és tovább is elbizonytalanodhat a kiküldött munkavállalók szociális helyzete, ez pedig ellentmond az Európai Parlament kiküldött munkavállalósról szóló javaslatának. Utolsók, ez a javaslat, a bizottsági javaslat semmilyen hozzáadott értéket nem tartalmaz. Mi több, a cégek és munkavállalóik számára ez súlyos károkat okozhat, hiszen a tisztességtelen verseny malmára hajtja a vizet. Ezért árnyék jelentést tövünk, Elevi Eveni Rigner azt kéri, hogy utasítsuk el a bizottság javaslatát, és most már saját nevemben még egy észrevételt szeretnék tenni. Hogyha a bizottság nyilvános üléseken maga is beismeri, hogy ebben a javaslatban súlyos hiányosságok mutatkoznak, akkor segítsünk a bizottságnak azáltal, hogy visszaküldjük nekik ezt a javaslatot. Használják fel az így keletkezett időt, hogy átgondolják ezt a javaslatot, és egy új javaslattal álljanak elő, amely a célokat is szolgálja. Köszönöm. Köszönöm, Terebézius asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is. Mi már utaltunk arra, hogy ez az e-szolgáltatási kártya nagyon vitatott, és itt is világosá vált a vitatottság ténye. A bizottság azt gondolja, hogy a belső piaci szolgáltatásokat fogja megerősíteni ezzel, de ezzel az érveléssel nem tudok egyetérteni. Egyrészt már létezik az eh, szakmák elismerésének rendszere, az e-kártya megkettőzni ezeket a struktúrákat. Másodszorban például Németországban a szakmai képzés decentralizált. Nincsen Németországon belül sem elismerés ennek, minden tagállam felel ezért. Decentrális rendszer működik, az egyes képzőintézményekkel, partnerekkel, tanúsítványozókkal eh, decentralizált módon lehet felvenni a kapcsolatot. Ilyesfajta centrális igazgatás a német szubszidiáris modellt is sértené, és a már működő struktúrákat meg kellene változtatni. Nem látom specifikus módon például a saját hazám számára az előnyöket. Harmadsorban attól is félni kell, hogy az e-kártyával az EU a szakképzéseket akarná egységesíteni, de hát ezt nem lehet kívülről rákényszeríteni, főleg nem delegált jogi aktusokkal a tagállamokra, hiszen ezzel a verseny és a minősége sérülne. Nem akarjuk a cél ország elvét sem korlátozni, az EU szerződések tiltják, a 156-os cikk tiltja, tiltja ezt, az EUMS-ről beszélek. Negyed sorban az iskolai diplomák azonos voltának kikényszerítése a különböző biztosítási rendszerekre is kihatna. A biztosítási díjak különböző paraméterekből állnak össze, nem csak a biztosítási történetből, például a különböző képzési szintek minősége is meghatározhatja a biztosítási díjakat, Éppen ezért számunkra nem elfogadható a bizottság javaslata. A bizottság több piacgazdaságot akar a belső piacon biztosítani, de akkor bizony, ha ezt akarja elérni, több piacgazdasági eszközközhez kell nyúlnia. Itt egyetértek egyéb iránt az előttem szólóval, a javaslat sérti a szubszidiaritás elvét, a célország elvét, valamint a piacgazdasági biztosítási megoldást. Az engedélyezés, illetve a határozat a határidejére vonatkozó javaslat teljesen abszurd, tehát minden szempontból el kell utasítanom ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm, Réna Ronya Kári. Köszönöm szépen. Nagyon fontos javaslatokat vetettek fel a kollégák. Én teljesen egyetértek az SZND-vel. Amellett vagyok, hogy az egész javaslatot utasítsuk el. <clears throat> Nem kell megismételnem az itt elhangzott érveket. Úgy gondoljuk, hogy sok állampolgárnak jelent komoly problémát a szociális dömping. A cégek kihasználják a belső piacot, <clears throat> és a munkavállalókat mozgatják a belső piacon, annak érdekében, hogy a legjobb feltételeket találják meg. Nem szabad, hogy megkönnyítsük a cégek, a vállalkozások számára a szociális dömpinget, sokkal inkább azt kell biztosítanunk, hogy a megfelelő munkavézési feltételeket, a társadalombiztosítási szociális jogokat a befogadó ország határozhassa meg. Nem szabad, hogy ezen jogokat aláaknázzuk. Kézenfekvő tehát, hogy el kell utasítanunk ezt a javaslatot. A javaslatot kár javítgatni, ez fölösleges. Persze a károkat korlátozni kell, például az építkezési ágazatot ki kell venni a hatályból, és a bizottság delegálásra és végrehajtásra való jogkörét is korlátozni kell, ha már egyáltalán elfogadjuk ezt a, ezt a jogszabályt. Az elkártyás rendszer abszolút nem felel meg a jelenlegi bevett eljárásoknak, erről a szakszervezetek tájékoztatnak bennünket, az itt meghozott döntések alapjául szolgáló adatok pedig régen meghaladottak. szóval elutasítandó ez a javaslat. Persze az előadó által ö, felvetett pozitív eszmecserének örülök, de el akarjuk utasítani ezt az egész javaslatot. Köszönöm, Zanok asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. The idea behind the commission's proposal. A bizottság javaslata mögött rejlő szándék megítélésünk szerint célra vezető és helyes támogatnunk kell a kis és középvállalatok EU-n belüli működését. Ezzel a céllal együttértünk, de egy sor hiányosságot látunk a bizottság javaslatában. Tehát a kérdés az, hogy elutasítsuk-e egészében, vagy pedig próbáljuk ezt megjavítani. Mi arra hajlunk, hogy kérjük meg a bizottságot, hogy dolgozza át ezt a javaslatot. Ez volna az első opció. Ebben a tekintetben, tehát a szocialistákkal és a gújéval értünk egyet, de ennek ellenére módosítókat is benyújtunk, és a módosítókban rámutatunk arra, hogy a hiányosságok hol jelentkeznek. Úgy gondoljuk például, hogy nem lehet lejárati határidő nélkül kiadni az elkártyát. Mechanizmusokat kell bevezetni az bevallott információk ellenőrzésére. A befogadó országokban a fogyasztók és a szolgáltatók védelmét nem írja kellőképpen alaposan körül a bizottság javaslata. Amennyiben tehát nem utasítjuk vissza az egész dokumentumot, ezeket a kérdéseket is tisztázni kell. A kötelező biztosítás is egy olyan részkérdés, melyet tisztázni kell, és egy sor más hiányosság is mutatkozik a szövegben. Ezekre is benyújtunk módosítókat. Kicsit bonyolult tehát az álláspontunk, de ez a mi álláspontunk. Köszönöm. Az FDD részéről van-e itt valaki? Nem. Akkor Márten úr kap szót. Merci, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilvánvaló, hogy ez a bürokratikus komplexitás és az elektromos szolgáltatási kártya megvalósítása egy nagyon technikai kérdés. Mm de ez egy nagyon jó ötlet, és nagyon jó az ellásfoglalás is. Sajnos azonban ennek a projektnek az a fő ambíciója, hogy az belső piacot, annak működését kidomborítsa nemzeti szinten, és mi szeretnénk, hogyha a tagállamok szuverenitását nem korlátoznák eközben. Több ágazat fél attól ráadásul, hogy a független munkavállalók ö, lehetőségének megkönnyítésre a bejelentett munkavégzés előtt fogja megnyitni a kiskaput. És ö, ezzel még erősödni fog a szociális dömping, és noha jók voltak a kezdeményezések, a bürokratikus szabályok enyhítések, egyszerűsítése volt a cél, Ugyanakkor attól tartunk, hogy hogy még amikor a bizottság a sajtótájékoztatóval, még a bizottság is elismerte, hogy egyes elemei ennek a projektnek rosszul vannak kitalálva. Az osztrák parlament, a német Bundestag és a francia nemzetgyűlés is most rajtuk múlik, hogy az irányelv érvényesül-e, átültetik-e, nem biztos. Én egyetértek Ányesszel és az FPD frakcióval, hogy vissza kell vonni a jelenlegi szöveget, rá kell kényszeríteni a bizottságot arra, hogy dolgozzon ki egy jobb javaslatot, és a megvalósíthatóság is legyen szempont a érzék. Thank you. Köszönöm. Szondár asszony, tessék. Köszönöm szépen. Én is egyetértek, hogy azzal, hogy ezzel a szöveggel még sok munka van, ezt a szöveget még javítani kell. Nálunk is sok félelem övezi a szakmák részéről ezt a javaslatot. Konkrétan néhány probléma, mint ahogy egyes kollégák is rávilágítottak. Például a introduire eh bien, le principe du, du pays euh, d'origine. A hallgatólagos engedélyezés rendszere, aztán ugyancsak problémás, hogy hetek telhetnek el a tagállamok válaszadásáig, és itt is úgy érzem, hogy javítani kell a javaslatom, idéznék egyébként. A kártya érvényességi ideje ugye határozatlan ideig szólna, ez több problémát is felvet, a késedelem problémáját, illetve a frissítés, az adatok frissítésének a nehézségét is. A további probléma, hogy a kártyát kezelő szervezet által elvégzendő folyamatok nagyon bonyolultak, és egyelőre még nincs meg hozzá az elektronikai infrastruktúra, és ez a működést gátolhatja. Ezt mindenki által hozzáférhetővé és egyszerűen használhatóvá kell tenni. Az i-kártya bevezetése tehát nagyon sok konkrét gondot vet föl, különösen a tekintetben, hogy más hasonló intézkedésekkel hogyan van összhangban, szerintünk átfedés van, illetve a szolgáltatás irányelv és a minősítésekről szóló irányelvvel nem teljesen összhangban levő az, amit most a bizottság javasol. Tehát ezeket akartam elmondani. Remélem, hogy noha előadunk hatalmas munkát végzett, majd még tud javítani ezen a szövegem. Thank you. And Madam Sojdorova. Sojdorova asszony. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy a javaslat a belső piac nyitottsága iránti igényünket támogatja. Hiszen az Európai Bizottság a európai belső piacon való szolgáltatós nyújtás útjába ütköző akadályokat számolná fel de ugyanakkor ez a vita, amelyet itt lefolytatunk, már több egyére igazi, igazolja be, hogy a tagállamok félnek a szociális dömpingtől. Félnek attól, hogy a befogadó ország törvényeit kiátszák a kiküldéssel, vagy a szolgáltatás nyújtással. Másrészt a tagállamok protekcionista intézkedés akarnak bevezetni értenünk kell, meg kell értenünk azt is, hogy a bizottság egy olyan javaslatra tett, egy olyan eszközre tett javaslatot, amely megkönnyíteni a szolgáltatás nyújtást a belső piacon. Nem az volt a bizottság célja, hogy megkönnyítsem a visszaéléseket, megkönnyítse azt, hogy a szolgáltatók kiátszák a befogadó ország jogszabályát. De persze a parlament dönthet úgy, hogy visszautalja a, a javaslattervezetet a bizottsághoz, hiszen nem akarjuk a belső piac útjába álló akadályokat felszáll, felszámolni. Lehet, hogy ez így van, de akkor valljuk be, hogy ez a szándékunk, ne másra hivatkozzuk. Azt hiszem egyébként, hogy ez egy tisztán technikai szabályozás. Eleinte én is problematikusnak láttam ezt, ám amennyiben <clears throat> ez megfelel a szolgáltatások nyújtására vonatkozó általános szabályoknak, akkor az e-kártyás rendelet nyugodtan elfogadható megítélésem szerint. Köszönöm szépen. Harkin asszonynak adok szót, hogy ezt a vitát összefoglalja. Köszönöm kollégák. A vita során szerintem egyértelművé vált, hogy az egyes frakciók mit gondolnak, a módosítóikból, a szocialisták módosítóikból, a GUE módosítóikból is egyértelmű, de nem minden frakciói egyformán világos számomra, de lesz még egy árnyék előadói egyeztetésünk, ezeket megvitatjuk, hogy akkor hogy léphetünk tovább, és akkor már az árnyék előadók ö, egyeztetése dönt ezekben a vitás kérdésekben. Köszönjük, Harkin asszony. Az Emple bizottsági szavazás január 22-23-án lesz. Az IMCO illetékes bizottság beli szavazás pedig március 21-22-én. És még a plenárisra nincs a vonatkozóan nincs dátumunk. 9-es napirendi pont következik. A tanács és parlament közös irányelve az európai elkártya szolgáltatás bevezetéséről. Sojdra Valszvennek adom vissza a szót, hiszen ő ennek az előadója. Köszönöm szépen. Nem akarom megismételni mindazt, amit az előbbi pont kapcsán elmondtunk, ami általában tudható az i-kártyáról, csak arra emlékeztetnék, hogy az európai szolgáltatásokat nyújtó e-kártya elvileg ugye a szolgáltatások igénybevételét egyszerűsíteni. Erre irányul legalábbis az irányelv. Az önök módosítóit is figyelembe véve, arról konszenzus van, hogy a tagállamok nak kell dönteni arról, hogy meddig mennek el. Elvileg az administratív terheket csökkenteni az elkártya, de értem a fenntartásokat is. A szolgáltatás nyújtóknak meg kell felelni a tagállami elvárásoknak és ellenőrzéseknek is. Éppen ezért nem támogatom azt a módosítót, amely elutasítaná az erre vonatkozó javaslatot. 204 módosító érkezett be. Ezek egymásnak sok ponton ellent mondanak, de van közös nevező is köztük. a többség korlátozná az e-kártya érvényességi időtartamát, a tagállami fenntartásoktól függően. A szolgáltatások teritoriális jellegét csökkenteni kellene, és ö, ellenmondó vélemények vannak arról vonatkozóan, hogy az Európai Uniónak, a bizottságnak milyen kompetenciái legyenek. De igyekszem mindenkinek a véleményét figyelembe venni. Látnunk kell azonban, hogy sok módosítónak jogi korlátai vannak, illetve jogi korlátokat szeretnének egyes módosítók elérni. Ugyanakkor a jelenlegi szolgáltatási irányelv és a belső piacról szóló szabályok a tacit approval ö, fogalmát tartalmazzák, és ezt nem lehet kivenni a szövegből és a javaslatból. Ugyanez az irányelv mondja ki, hogy időben csak akkor lehet korlátozni az engedélyezést, ha egyébként egy automatikus megújítási rendszer érvényesül, egyes javaslatok ezzel szembe mennének. Tehát ezek a meglévő jogszabályokkal ellentétes módosítók. Kérem a kollégákat, hogy fenntartásaikat fogalmazzák meg úgy, hogy az ne legyen ellentétes az érvényes jogszabályokkal. Lehetséges esetleg az irányelv hatáját más módon csökkenteni, bizonyos szolgáltatásokra korlátozni. És eleve ne felejtsük, hogy ez egy önkéntes eszköz, és mint ilyen, kellően vonzó alternatíva kell, hogy legyen más hasonló struktúrákhoz képest. Egyszerű, jogilag egyértelmű rendszerre van szükség, és a szolgáltatónak garanciákat kell nyújtani arra vonatkozóan, hogy megkapja a pénzét. Ezeket kérem vegyék figyelembe, amikor módosítókat nyújtanak be. Ami a dolog részleteit, funkcióit illeti, erről még vitákat kell folytatnunk. Örömmel veszem esetleg egy olyan kompromisszum létrehozását, amely korlátozza a hatályt, de ez ne legyen ellentétes a jelenlegi jogszabályokkal. Azt nem javaslom, hogy az egész javaslatot elutasítsuk vagy alássuk. Nem lesz könnyű megtalálni a közös nevezőket, de mindenképpen meg kell próbálnunk közös nevezőre jutni. Remélem, hogy meg lesz az elszükséges kooperativitás a kollégákban. Köszönöm, Sojdrova asszony. Most Jungérius úrnak adom meg a szót a Szocialista és Demokrata frakcióból, Jungerius asszonynak. Nincs túl sok mondani valom, hozzáfűzni valom. Már az előző napirendi pont kapcsán elmondtam a véleményünket. Amit ott mondtam, az érvényes erre a javaslatra vonatkozóan is. Nem, nincs több felszorolási időre szükségem. Trebizius asszony. Jungerius asszony helyesen elmondta. Tartalmilag végül is már az előző pont kapcsán megvitattuk ezeket a kérdéseket. Az előadó mondott itt most néhány új aspektust, de ezek nem ö, változtatják az elvi helyzetet. Ha építi ágazatot kivesszük, akkor is úgy érezzük mi legalábbis, hogy ez centralizmust vezet be, párhuzamosságokat, nem látjuk, hogy mit, mi lenne ettől jobb. A biztosítási kérdések is tisztázatlanak. Mi továbbra is azon vagyunk, hogy azt vissza kell küldeni a bizottsághoz, mi nem támogatjuk a további kompromisszumok megalkotását. Harkin asszony? Nekem sincs különösebb hozzáfűzni valom, ahogy az előadó is kifejtette. A szolgáltatás nyújtás könnyítése lenne a cél, ezt azonban szerintünk sem szolgálja egyelőre ilyen formában ez a javaslat, és nem tudjuk, hogy érdemese ezt a szöveget módosítgatni. Mi egy olyan javaslatot szeretnénk, amely valóban szolgálja a szolgáltatás nyújtás könnyítését. És persze az belső piaci és versenyszabályok betartása mellett. Szerintünk a javaslat gyenge, és nem látjuk értelmét az, annak, hogy ezt pofozgassuk. Megpróbáljuk kipofozni. Van, aki azt mondja, hogy ez protekcionista ö, ö, rendszer. Egy biztos, hogy ez a javaslat, ahogyan megfogalmazódik, a kitűzött célokat nem szolgálja, és az előbb elfelejtettem mondani, de most akkor mondanám, hogy az IMI rendszer Sokak szerint, bár ennek nem vagyok én szakértője, tükrében ennek az i-kártyának a működése különösen kétségbe vonható. Frakció nem tudja támogatni jelenlegi formájában ezt a javaslatot, de attól még szívesen együttműködünk az előadóval, ameddig lehet. Nekeri asszony. Eh, Köszönöm szépen. Az ECR, EKR frakcióval közösen azt mondjuk, hogy szerintünk sem jó ez a javaslat. Elutasítjuk azt, fontos lenne, mondom az előadónak, hogy valóban önkéntes legyen mind a munkadók, mind a tagállamok számára a rendszer. Ebben szerintünk kényszerítő elemek vannak, és azt mi nem fogjuk elfogadni. Ha tényleg önkéntes lenne a dolog, akkor elgondolkodnánk rajta, de szerintünk a szociális dömping ellen küzdő tagállamok javaslatnak ez betesz, és azt sem látjuk jónak, hogy egyes ágazatokat kivegyünk, betegyünk. Az ECR frakció attól is tart, hogy ha most esetleg az építési ágazatot kiveszük, később majd valaki visszacsempészi azt ebbe a körbe, úgyhogy mi mindenképpen ellene vagyunk az egész javaslatnak. Zanaka asszony, Csak egy dolgot szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz, miközben köszönöm Harkin asszonynak, Soldrov asszonynak az elvégzett munkát. Bátrak voltak, hogy egy ilyen bonyolult dossziét vállaltak. A további árnyék előadói egyeztetéseken mi hajlandók vagyunk együttműködni a jövőben is. Márten úr? Köszönöm szépen. Én is rövid leszek, mint a többiek. Szerintünk ez az elektronikus szolgáltatási kártya és a rávalatkozó javaslat felülvizsgálandó. Kár, hogy sok időt vesztegettünk ezzel a javaslattal. Ö, jogi természetű gondok vannak vele, amelyeket újra kell gondolni. Köszönjük szépen! Akkor az időterv a következő január 22-23-án lesz a szakbizottsági szavazás, aztán az illetékes Inkó bizottságban március 22-én, 23-án, és még nincs plenáris időpontunk. Ezzel lezárom ezt a napirendi pontot, és üdvözlöm vendégeinket, ahogy korábban már mondtam, a parlamentnek van egy olyan programja, az Afrika 7, amelynek során az Afrika-EU csúcs találkozóra való Abidjani csúcs találkozóra való készülődés részeként meghívunk afrikai országokból képviselőket. Minden szakbizottságban van egy afrikai megfigyelő csoport, akik figyelik a munkánkat, és akik szakértőként követik az itteni jogalkotási munkát. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban természetes, hogy az amúgy is fontos témák között olyan témákkal is foglalkozunk, amelyek különösen érdekelhetik afrikai kollégáinkat. Munkahelyteremtéssel, a jövő építésével foglalkozunk, a fiatalok helyzetbehozásával. Parancsoljanak, ide üljenek le. Jöjjenek, közelebb. Ide, ide. Please. So we, we usually in this uh, committee... Ebben a szakbizottságban, tehát foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozunk, a fiatalok helyzetével, és így tovább, és gondolom ez, ezek a témák önöket is érdekelhetik. Önöknek is vannak hasonló kihívásaik. Bemutatom vendégeinket. Ők hazájukban részt vesznek a döntéshozásban, és nemzetközi és európai szinten is tárgyalnak. Kérem, mutassa be önmagát, és persze ön dönti el, hogy miről beszél, de mi szeretnénk a vitát elsősorban az új generáció, a fiatalok helyzetére vonatkozó ö, aspektus irányába terelni. Kérem, csendesedjenek el, parancsoljon asszonyom. Jó reggelt kívánok! Tisztelt elnökasszony, tisztelt parlamenti képviselők! hölgyeim és uraim. Azt kérték, hogy mutatkozzak be. Szintiának hívnak. Számban Olengion a családi nevem, biztos nem fogják érteni. De az afrikai ILO branchének az igazgatója vagyok, és egész Afrikáért vagyok felelős az ILO nevében. Köszönöm, hogy meghívtak. Lou Christiansennek hívnak, a Világbanknál dolgozom gazdasági tanácsadóként. Én is a Világbank számára dolgozom a Partnership Solution témában, de én nem fogok ma felszólalni. és Mattiuk kollégám ott ül a terem hátulján, ő a brüsszeli irodánkban dolgozik, és nagyon sokat segít nekem. Nos, azt kérték tőlünk, hogy az afrikai ifjúsági foglalkoztatási programokról beszéljünk, hogy milyen beruházások történnek ezen a területen, és az Afrika-Európa párbeszéden belül ez milyen szerepet játszik. Ezen belül arra szeretnék rávilágítani, hogy az ILO hogyan gondolkodik általában erről a kérdésről, és utána pedig, amennyiben ez érdekli önöket, beszédet folytathatnánk. Köszönöm először is, hogy meghívtak minket erre a mai alkalomra. Ez nem csak Afrika és Európa szempontjából fontos, hanem globális értelemben is. Szeretném kontextusba helyezni azt, amit mondok. Ez pedig két témára fűzhető föl. Az első kontextusa ennek a mai párbeszédnek az, hogy 2045-ig állítólag 50%-a a föld ifjúságának afrikai lesz. Tehát 2045-re minden fiatalból minden második afrikai lesz. Állítólag 2040-ig az afrikai munkaerőpiac óriásivá nővi ki magát, mennyiségi szempontból, és a Youth uh, Employment jelentés kapcsán, ami tegnap jelent meg, el kell mondani, hogyha csak 2009-el vetjük össze a mai helyzetet, valamelyet javult, valamelyest javult a fiatalok foglalkoztatási helyzete a világban, de hogyha a jelenlegi munkaerőpolitikai ö, intézkedéseket nézzük, akkor ez nem biztos, hogy folytatódni fog. A 1945-ös ILO nyilatkozat azt mondja ki, hogy a szegénység a jólét tett alá ássa. Mi akár nemzeti szintről beszélünk, akár kontinentális, akár globális szintről beszélünk. Ha ezeket mind megfontoljuk, akkor feltétlenül szükséges, hogy a fiatalok afrikai munkanélküliségének kérdését országonként és régionként nagyon komolyan vegyük. Ez pedig eh, nem egy olyan téma, amely messze áll a legtöbb embertől, hanem ez egy eh, nagyon alapvető téma, hogyha belenézünk a munkaerőpiac jövőjébe, a munkavilágának a jövőjébe. Ebben a kontextusban szeretnék Önökhöz szólni. Arról szólva, hogy eh, hogyan tudjuk kihasználni a demográfiai tendenciák hozadékát most és a jövőben nagyon komolyan foglalkoznunk kell a témával. A nemzetközi munkaügyi konferencia egy nagyon hatékony keretet fogadott el ebben a tekintetben, de ettől függetlenül három-négy olyan témára szeretnék koncentrálni, amelyet nagyon komolyan kell vennünk. Először is a növekedésnek munkahelyeket kell teremtenie. Nagyon sokat hallottunk arról, hogy hogyan lehet a munkahelyeket teremteni, de a nem sok munkahely teremtése igazából csak a szegénységet fogja megismételni. Egy további nagyon lényeges dolog az, hogy megnézzük azt, hogy hogyan tudjuk garantálni azt, hogy a tisztességes munka ténylegesen mainstream politikává válik. Az ágazati foglalkozás, foglalkoztatás politikában Ez pedig eh, még egyszer eh, megismételteti velem azt a tényt, hogy a növekedés legyen munkahelyteremtő, sok munkahelyteremtő. Ezen kívül nagyon fontos olyan munkahelyeket teremteni, amelyek munkaerő intenzívek. És az egy másik kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a munkahelyeket vonzóvá tenni a fiatalok számára. Nagyon fontos az, hogy vonzó munkahelyeket teremtsünk, ahol ott maradnak a fiatalok. A kutatás azt mutatja, hogy például a mezőgazdaság ide tartozik, az építőipar, van még ezen kívül egy-két olyan terület, amelyet esetleg később vázolok. Nagyon lényeges a fiatalok készségeinek, képességeinek fejlesztése. Tehát, hogy eh, hogyan élünk a meglévő lehetőségekkel. Ezen kívül a következő, az elkövetkező vitában szeretnék erre még részletesebben is kitérni. A negyedik kulcsterület az adatok tekintetében az, hogy a foglalkoztatási szolgáltatásokat javítsuk. Nagyon sok kihívást sikerült már azonosítani, és kiderült, hogy az adatok nagyon fontos szerepet játszanak. Nem csak a demográfiai adatok, hanem a munkaerőpiaci adatok. Hogyha a és munkavégzésre gondolunk, akkor azt látjuk, hogy az információs technológiába, az adat technológiába, információs rendszerekbe kell több forrás beruháznunk. Ezen kívül nagyon lényeges az, hogy a készségek fejlesztéséről szóló jogszabályokat megfelelő módon végre is hajtsuk. Három terület van, amely megérdemli figyelmüket. Az első a vállalkozások fejlesztése. Természetesen tudjuk, hogy nem minden fiatal lesz vállalkozó, de azok, akiknek megvan a vállalkozói vénájuk, igenis kapják meg a lehetőséget. Segítsük őket az innovációban, a termelékenység javításában. Tehát a, a vállalkozás fejlesztésbe történő beruházás mindig nagyon hasznos. Nagyon fontos a vállalkozások fejlesztése is. Tehát nincsen egy mindenkire alkalmazható recept, főleg Afrikában, ahol a helyzet nagyon törékeny sok országban. Figyelni kell ezekre a dolgokra. Nagyon lényeges az, hogy hogyan tudunk beavatkozni a megfelelő helyzetben. Az ILO Afrika politikáját tekintve elfogadtunk egy keretet, hogy eh, hogyan lehet eh, a tisztességes munkát a törékeny, érzékeny viszonyok között előmozdítani. 2017-ben a Nemzetközi Munkógyi Konferencia elfogadta a 205-ös ajánlást, amely a tisztességes munkahelyek teremtésével foglalkozik. Hogy eh, hogyan lehet megfelelő ellenálló képességet kifejleszteni a törékeny országokban. A fiatalok foglalkoztatása tehát nagyon lényeges a érzékeny, törékeny viszonyok között is. Végül, de nem utolsó sorban a partnerségeket említeném. A globális szintű partnerségekről szólnék, regionális partnerségekről, nemzeti szintű partnerségekről. Hiszen multi szektorális szempontokról van szó, és igazából csak egy ágazatokat átfogó foglalkoztatás politikával juthatunk előbbre. Hogyha tisztességes munkahelyeket szeretnénk létrehozni, és a világbank is támogatja ezt a célkitűzést, akkor támogatni kell a tagállamokat abban, hogy átfogó válaszokat adjanak arra, hogyan lehetne az egyes országokban a fiatalok foglalkoztatását intenzívebbé tenni. Egy ügynökségi platformot javaslunk, tehát nem csak a 8-as főigazgatóság, hanem a 4-es főigazgatóság részvételével. Ezekkel az eredeti elképzelésekkel szeretnénk tovább haladni az ILO-val. És így esetleg eh, válaszolhatunk a jelen demográfiai tendenciák kihívásaira. És most eh, ezennel a végére értem, és természetesen folytathatjuk a vita során a téma taglalását. Köszönöm szépen! Most Christiansen úr kap szót a Világbank részéről egy rövid felszólalás erejéig. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthatom a szakbizottságukkal ennek a fontos témának néhány szempontját. Itt statisztikai adatokat is hoztam magammal. 2050-ig tervezünk az afrikai fiatalok foglalkoztatását tekintve. Afrikában eh, találjuk majd a világ munkaerejét a jövőben, és főleg a közeljövőben. Gondolom, hogy ismerik ezeket a korfákat, de azért elmondom, hogy a baloldali piramis az afrikai lakosságot tükröz vissza, tehát nagyon sok a fiatal, nő és férfi, lány és fiú. Ez jellemzi a lakosság szerkezetét Afrikában. De nem csak sok fiatal van, hanem egyre több fiatal van. Igen, gazdasági növekedés is volt, a nyitottság nagyobb, és az oktatás helyzete is javult. Az oktatáshoz való hozzáférés is jelentősen javult. A legutóbbi világbanki jelentés is kihangsúlyozza, hogy Afrikában az oktatás az egyik kulcs téma abban a tekintetben, hogy minél több fiatalt foglalkoztassunk. Tehát hol látunk lehetőségeket Afrikában? A mezőgazdaság még mindig a legelső helyen van, és a mezőgazdaság több munkahelyet teremt majd a farmon kívül is, tehát mezőgazdasági vállalatokban és pedig a formális szektorban. Hiszen a formális szektorban most azt látjuk, hogy egyre nehezebb itt munkahelyet teremteni. Nagyon sokan dolgoznak az informális ágazatokban. A problémára válaszolva, már hallottunk különféle programokról, amelyek egy ideje zajlanak, és a legtöbb fiatali foglalkoztatási program és kezdeményezés általában üzleti készségekre, képességekre koncentrál, pénzügyi ismeretekre, hogy hogyan lehet például finanszírozáshoz hozzájutni, de néhány tanulmány azt mutatja, hogy igazából marginális hatása volt ezeknek az intézkedéseknek. Tehát csak nagyon kevés esetben sikerült statisztikailag is igazolható eredményeket elérni. Tehát igazából nagyon sok figyelmet kaptunk, és nagyon lényeges, hogy megnézzük a fiatalok foglalkoztatásának a helyzetét, hogy hogyan tudjuk erősíteni az emberi tőkét. Még egyszer, csatlakozom az előttem felszólalóhoz, tehát ezt egyedül nem tudjuk megtenni. Ez egy eléggé bonyolult probléma, és alapvetően partnerségben kell gondolkoznunk. Alapvetően a magánszektor és a civil társadalom áll figyelmünk középpontjában. Itt kell kísérleti megoldásokat kidolgoznunk, és nem kell azonnal nagy mértékben dolgozunk, tehát itt látni például néhány partnert, néhány ágazatból, néhány régióból, ahol ilyen kísérleti projekteket végzünk. A fiatalok foglalkoztatásával a Világbank is nagyon intenzíven foglalkozik. Tehát itt eh, egy újabb partnerséget szeretnénk létrehozni, hogy a kihívással felvegyük a küzdelmet. Ezen kívül lényeges, igen, a foglalkoztatás kérdése, tehát hogy mindenkinek munkája legyen, és az is nagyon fontos, hogy milyen a munka minőségi, hiszen nem elég az, hogy munkahely van, hanem a munkahely legyen minőségi. A partnerség éppen ezzel foglalkozik, tehát hogy nem csak az ellátási oldallal, a kínálati oldallal foglalkozik, tehát itt van különféle képzési lehetőségek, és reméljük, hogy lesz elég kereslet is a különféle kéz képzési kínálatokra. Tehát megpróbálunk mindkét oldalon intenzíven dolgozni, amely egy integráltabb megközelítés. Így tudjuk az érték lánc alapú fejlődést jobban előmozdítani. Tehát ezt látjuk a kereslet oldalán. Tehát, hogyha a keresletnél maradunk, és a növekedésről beszélünk, a foglalkoztatásban, a munkahely gazdag növekedésben, akkor azt látjuk, hogy a magánszektorban makrogazdasági stabilitásra van szükség, hiszen ez adhatja a megfelelő keretet a fiatalok munkahelyteremtésébe. Azt látjuk, hogy természetesen bizonyos ágazatok munkaintenzívebbek, mint más szektorok. Nagyon lényeges az, hogy a piacra megfelelő módon hozzáférjünk. Tehát ezután pedig eh, megkezdődhetnek a beruházások. Nagyon lényeges az, hogy például erősítsük eh, a termelőket. Tehát lényeges az, hogy a KKV-ket támogassuk, lényeges, hogy itt az értékteremtési láncban a megfelelő helyet, megfelelő helyeket célozzuk meg. Tehát itt néha különféle partnerrel, tehát a mezőgazdaság kontextusában mozgunk. Itt két blokkról beszélnék a következő fejezetben, és itt az egyik alapvető elképzelésünk az, hogy kifejleszünk integrált megközelítéseket. Tehát ezen mindenképpen nagyon kell fáradozni ezen a területen. És hogyha ezt tesszük, akkor figyelembe kell vennünk a szinergiákat is. Tehát nézzük meg, hogy hol történhet ilyen. Tehát milyen példákat lehet. Nagyon lényeges az integráció a különféle területek között, és egyedül egy ágazattal nem oldhatjuk meg a problémákat. Hogyha tovább megyünk ezen a probléma mezőn, akkor felmerül a kérdés, hogy a technológia mit tehet Afrika érdekében. Mit tehet a technika a fiatalok foglalkoztatása érdekében Afrikában? Tudjuk, hogy nagyon sok vita zajlik a digitális munkahelyekről. Például a mikromunka, vagy a szabadúszó munka, a információs technológián belül is. Itt nagyon nagy potenciál rejlik. De ugyanakkor ez sok afrikai országnak azt jelenti, hogy erősítsék meg az alapokat, tehát hogy biztosítsák az internethez való hozzáférést, hogy mindenki hozzáférjen mobiltelefonokhoz. Tehát, hogy mindenhol legyen például áramellátás. Nagyon fontos a csúcs, de az alap nélkül nincsen csúcs. Nagyon sok kísérleti projekt van a digitális munkahelyek teremtése érdekében is. És pillanatnyilag megvizsgáljuk, hogy mi történik, és ez már látható volt a gazdaságban is. Így számos témát is látunk, de reménykedünk, hogy iránymutatókat is létrehozhatunk majd a kísérleti projektek alapján, amelyeket majd kiértékelünk. Egy dióhéjban az lenne, hogy mit szeretnénk a fiatalok foglalkoztatásának érdekében partnerségekkel elérni. Néhány kulcs üzenetet is szeretnék megfogalmazni. Az egyik az integrált megközelítés, tehát ne csak a kínálattal foglalkozunk, hanem a kereskedelmi oldallal is, tehát hogy nézzük meg, hogy legyen megfelelő kereslet a meglévő képzési kínálatokhoz. A másik kulcsüzenetem pedig a partnerség, hogy megnézzük, hogy az integrált megközelítés hogyan járul hozzá a partnerségek jobb minőségéhez. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen! Odo Nyuban asszony arról beszélt, hogy elkerülhetetlen, hogy a munkanélküliség ügyét komolyan vegyük Afrikában, az egész kontinensen. Most pedig Krisztiánzen úr arról számolt be nekünk, hogy van még mit tenni. Egyetértek ezzel is. Antézi asszony az Európai Bizottságot képviseli. Ön Nyugat és Közép-Afrika térségért felel, és a fejlesztési koordináció osztályának vezetője a közép- és nyugat-afrikai térség tekintetében. Én franciául fogok beszélni. Bonjour et merci. Um, en effet, beaucoup de choses ont été déjà... Sok minden elhangzott már Szika és Luxájából. Én csak azokat a pontokat emelném ki, amelyek stratégiai jelentőségűek szerintem. Hozzáfűzném tehát azt, hogy 2030-ig 250 ezer fiatal fog Afrikában Fekete-Afrikában a munkaerőpiacra kikerülni, és az afrikai gazdaságnak, amely ugyan nő, de ezeket az embereket fel kell vennie évente, nagyon nagy számot tehát, és ez óriási kihívás az afrikai ifjúság fiatalok száma tekintetében ennek a népesség növekedésnek, eh, generációs népesség növekedésnek hatalmas hatással lesz a gazdaságra, és persze a politikára és a politikai kapcsolatainkra egyértelmű, hogy a munkanélküli fiatalok, akik frusztráltak, szegények, eh, és eh, a társadalmi rendszert igazságtalannak érzik, biztos, hogy a feszültségek, a szociális problémák miatt. elkeseredettek lesznek, és adott esetben ez erőszak szakban, sőt terrorizmusban nyilvánulhat meg. És mindenképpen migrációban, és ez ugye európai szempontból is egy nagyon kiemelt téma. Tehát ez egy nagyon nagy kihívás az afrikai kontinens népesség növekedése és a sok munkanélküli fiatal számának növekedése. Ők munkát keresnek, és nekünk szembe kell néznünk ezzel a kihívással. Európai szempontból régóta látjuk, hogy javítani kéne a munkaerőpiacra kerülési lehetőségét az afrikai fiataloknak. Politikai vízió, stratégia tekintetében a Tanács Bizottság Parlament egyet értenek abban, hogy új európai fejlesztési koncepcióra van szükség, és hát készült is egy dokumentum amely arra tesz kísérletet, hogy a fenn, ö, felsorolt problémák tükrében egy fenntartható pályát jelöljön ki. És ez azt is jelenti, hogy a foglalkoztatási kérdést helyben ö, kell kezelni, ö, a kiszolgáltatott periferikus társadalmi csoportok, a gyerekek, fiatalok, nők tekintetében különösen. Ehhez célzott prioritást igénylő fellépésekre van szükség, elsősorban oktatásra, szakmai képzésre, amely sokak számára hozzáférhető, és a foglalkoztathatóság növelésére egyéb eszközökkel is. És arra is oda kell figyelni, hogy ezeknek a fiataloknak specifikus igényeik vannak és lesznek, tisztességes munkára vágynak, illetve erre jogosultak is lennének, és új megélhetési lehetőségek érdeklik őket. Az Európai Unióban erre többféle válaszadás létezik. Lük már a kormányzati intézkedésekről beszélt. Egy biztos, hogy minden afrikai és európai ország kormánya számára ez kihívást jelent, és ez politikai, gazdasági intézkedések sorát igényli, kontextusba helyezett beruházásokat, olyanokat, amelyek kifejezetten a foglalkoztatást javítják. A foglalkoztatási környezetet, a munkahelyteremtési környezetet, a cégalapítást, ugye tudjuk, hogy ez a foglalkoztatás egyik alap pillére, hogy legyenek munkaadók. És sok ilyen program, program projekt működik most is, Lük említett ilyeneket, illetve képzési, szakképzési program, programok is léteznek. 2014 és 2020 között körülbelül másfél milliárd eurót költött az Európai Unió ilyen típusú programokra. És további 500 milliót költöttünk egyéb globális projektekben való részvételekre, az Erasmus kiterjesztésére, amely jól működik. Vannak továbbá programok, amelyek a munkahelyteremtést segítenék pénzügyi eszközökkel, a kis és középméretű vállalkozások munkahelyteremtő képességét, és azt, hogy kifejezetten fiatalokat tudjanak foglalkoztatni. Integrált megközelítésre van szükség, tehát kormányzati intézkedésekre, oktatási, képzési programokra, a nők helyzetbe hozására, a vállalkozás alapítás segítség, segítésére. Tehát sok-sok különböző eszközre, amelyek egy irányba hatnak. Ez pedig összességében az értékteremtési láncot segít, illetve hozza létre. A globális megközelítés, amely ugyancsak fontos, ra példa, például a nigeri fellépés. Nigerben van egy olyan politikai intézkedés, amely kormányzati programokkal próbál munkahelyeket teremteni, és amelynek szakképzési ága is van. 6000 fiatal került ilyen képzésbe nemrégiben, és mikrofinanszírozási, mikrohitelezési struktúrák is vannak. 1200 fiatal cég alapítását segítette ez a program. Ezt a Afrikai Migráció Ellenes Központ is támogatta, de ezt az európai migráció tükrében is látni kell. Gazdasági programokra van szükség a fiatalok helyben tartására. Tehát integrált megközelítésre van szükség, ezek egy része már működik is. Ami a jövőt illeti, Nemrégiben elindítottunk egy új eszközt, amely új beruházási struktúráknak ad lehetőséget, három pillérre épül, van egy finanszírozási, egy kutatási, fejlesztési és politikai kormányzati pillére, amelynek az a célja, hogy segítse a munkahelyteremtést olyan ágazatokban, amelyek tipikusan sok ember tudnak foglalkoztatni, és hogy javítsa a beruházási klímát, atmoszférát. Ennek is van egy beruházási vonulata, amely egyfelől meg a szükséges tudományos kutatási feltételeket és a kormányzati struktúrákat megteremti a beruházásokhoz, másfelől pedig garanciák ad arra vonatkozóan, hogy ha finanszíroznak ilyen programokat, akkor ezek megtérülnek, és új profitorientált, fiatalokat alkalmazó programok jönnek létre, amelyek visszaképesek fizetni a hiteleket, amelyeket kaptak. A hitelezés az egy nagyon nagy probléma, ezekben az országokban. Nagyon bizonytalan a hitelek visszafizetési aránya, és mivel a kormányzati struktúrák sem elég stabilak, ez lassan javul csak. De lehet javítani a beruházási környezetet a KKV-k számára olyan ágazatokban, amelyek kiemelten sokakat foglalkoztatnak, ilyen például a mezőgazdaság illetve a digitális technológiák fejlesztése. Afrikában a digitális iparág felfutóban van, és egyre több munkahelyet ad. Ez tehát egy eh, új eszköz, amely hamarosan beindul, és ami pedig a politikai feltételeket illeti, Reméljük, hogy a következő hetek során fontos döntések születnek majd az Afrikai Unió országainak találkozóján, amelynek egyik fő témája az európai-afrikai partnerség, a munkahelyteremtés, cégalapítás témában, és annak a témájában, hogy hogyan lehet a munkaerő piaci klímát, a beruházási klímát javítani adminisztratív és gazdasági intézkedésekkel. Létre fog jönni egy állami szféra és magászféra közötti párbeszéd fórum, és persze az Európa-Afrika fórum is elsősorban a fiatalok munkanélküliségével foglalkozik, tehát a következő hetekben, november 30-án kezdődik ez a csúcs találkozó, a EU-Afrika csúcs, és ha megnézzük ennek a csúcsnak a napi rendjét, akkor félreismerhetetlen, hogy ez a téma lesz a kiemelt téma, az, hogy hogyan lehet a cégalapítás, a fiatalok munkanélküliségét javítani, illetve enyhíteni. Donc voilà comme les sujets qui est aujourd'hui sur, euh, sur notre table. Ez a téma kulcsfontosságú az itteni politikai viták szempontjából is. Támogatnunk kell minden olyan kutatást, amely megoldásokat keres és várhatóan talál ezekre a kihívásokra, hogy hogyan lehet több munkahelyet létrehozni, minőségi munkahelyeket az ifjúság számára Afrika szerte. Thank you. Anyone who wants to put a... Köszönöm. Van-e bárkinek kérdése? Sojdrov asszony, tessék, parancsoljon, öné a szó. Merci beaucoup pour euh, vos interventions, pour... Euh- Köszönöm szépen a hozzászólását. Valóban több oka van annak, amelyek alapján felléphetünk Európában. Afrikában nem lesz elég munkahely minden kimutatás szerint, ha csak nem sikerül munkahelyeket, új munkahelyeket teremteni. És új migrációs hullámok várhatók, ha ez így alakul, Ezért a mi felelősségünk is, de humanitárius felelősségünk is általában, de politikai, politikusként is felelősségünk, hogy valamit tegyünk. Beruházzunk, támogassunk, finanszírozzunk minden olyan kezdeményezést, amely munkahelyeket teremt Afrikában. És képzési programokat nyújt. Két kérdésem lenne. Afrikáról úgy beszélt, mint egy egységes, mint az egy egységes kontinens lenne, de hát szó sincs erről. Különbséget kell tenni a különböző országok között, amelyek nagyon sok szempontból különböznek egymástól. Talán érdemes lenne kiemelni azokat az országokat, ahol a legjobbak és ahol a legrosszabbak a körülmények. Erre vonatkozik az első kérdésem, hogy ilyen különbségtételt meg tudna-e fogalmazni. Ön nem említett olyan fontos szempontokat, mint a béke, teremtés, pedig ugye Afrika sok országában vannak súlyos társadalmi feszültségek, egyes országok nem függetlenek, és ezeket a problémákat is meg kéne oldani, és arra vonatkozóan érdekelt volna a vélemény, hogy Európa hogyan segítheti például a béketeremtést, mert hogy ez elsődleges minden munkahelyteremtés előtt, míg elkezdődhetnek a munkahelyteremtő oktatási programok. Thank you. Köszönjük szépen! Talán még egy kérdést megvárunk. Jungérius asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadóknak mindazt, amit mondtak, hogy eljöttek, és ilyen sok nagy kihívásról számoltak be az afrikai munkaerőpiacon. Köszönöm, hogy arra is emlékeztettek, hogy mi is szerepel a filadelfiai nyilatkozatban, hiszen mindenkinek tudnia kell, hogy helyes és bölcs visszatekinteni, és visszagondolni az alapvető értékeinkre. A Philadelphia nyilatkozat, amelyet a második világháború után adtak ki, valóban az alapértékeket vázolja föl. Kérdésem egyrészt instrumentális, ez az instrumentális kérdésem Montézi asszonyhoz intézem ezt az instrumentális kérdést. Hogyan segíthetünk mi az Európai Parlament részéről? Hiszen mi ugye a foglalkoztatási szakbizottság tagjai vagyunk. Mit tehetünk mi? Nagyra értékelem, hogy más programokról is beszámolt, de kérném önt, hogy vázolja fel, hogy hol adhatunk mi egy újabb lökést az ügynek, mi a foglalkoztatási szakbizottság. És talán Krisztiánzen úr is szólhat erről a kérdésről, hiszen a PPP-k a köz és magánkézből létrejött kapcsolatok, ez a finanszírozás fontos szerepet játszhat. Ám, hogyha a problémát komolyan vesszük, akkor bizony minél hamarabb fel kell lépnünk, máskülönben nem haladunk, nem jutunk előre. És nem érünk el elég embert a programmal. Az utolsó kérdés nem annyira technikai természetű, hanem értékalapú. Ezt pedig Samuel Olongionhoz intézem. És ez a kérdés nagyon fontos számomra jelesül. Hogyha a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO tisztesség és munkáról szóló menetrendjét komolyan vesszük, és hogyha egyben nem csak a munkahelyteremtésről gondolkozunk, hanem azon is, hogy hogyan lehet tisztességes munkahelyeket teremteni, A tisztességes munkahely pedig azt jelenti, hogy az ILO alapvető munkaügyi normáit figyelembe vesszük. Nos, akkor e feltételek teljesülése érdekében a kollektív tárgyalásokhoz való jogról, a gyermekek e, kizsákmányolástól való megvédéséhez való jogáról is beszélnünk kell. Tehát a négy alapvető ILO normát figyelembe kell vennünk, Kérdezem még egyszer azt, hogy hogyan segíthetjük mi a foglalkoztatási szakbizottság részéről önöket, hogyan segíthettünk abban, hogy a fejlesztési célokat, a fenntartható fejlesztési célokat előbbre vigyük, illetve a kereskedelmi tárgyalásokban hogyan tudjuk megerősíteni az ILO normáit. Köszönöm szépen. Még egy kérdést meghallgatunk, és akkor önöké a szó, de előbb még Harkin asszony kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm a prezentációkat. Az első előadót kérdezem. Arról beszélt, hogy nem csak a munkahelyek kérdése, hanem a munkahelyek minősége is fontos. Ez igaz egyébként Európában is. A digitális gazdaság egyesek számára új munkahelyeket teremt de ugyanakkor a digitális gazdaság létrehozta az alacsony fizetésű vagy eh, rossz minőségű munkahelyeket is. Ön beszélt a négy prioritásról. Kérdésem pedig ebben a kontextusban a következő. A növekedés amelynek tanúi vagyunk Afrikában, mely területeken jelenik meg, létrehoz ez a növekedés új és minőségi munkahelyeket. És hogyha nem, ha a kérdésre nem a válasz, milyen javaslatokat terjeszt elő az ENSZ munkaügyi hivatala, az ILO, annak érdekében, hogy átcsoportosítsa a munkahelyeket az új, jó minőségű munkahelyek irányában. Második kérdésem a világbanki kollégához intézem. Ön az integratív megközelítés fontosságáról beszélt. Kérdésem, kérdezem öntől. A program tervezésében elkövettek-e valami hibát, vagy érdemes-e valamit megváltoztatni? és a magángazdaság kellőképpen reagál ezekre a programokra, jól megszólítjuk a magángazdaság igényeit. A bizottság képviselőinek mondom, hogy ön beszélt a politikai kérdésekről, a migrációról, de kérdezem, hogy hogyan látja az irányított migráció lehetőségét, ugye gondolok például a kék kártyáról szóló vitára. És kérem, hogy számoljon be specifikus projektekről is, de kérdezek még valamit. Van-e lehetőség arra, hogy ezen specifikus projekteket, amelyekről beszámolt már, kiterjesszük, nagyobb költségvetéssel lássuk el? Nem akarom minimalizálni a bizottság által végzett jó munkát, de azt hiszem, ez csak csepp a tengerbe, tengerbe, tengerben. <clears throat> Kérdezem tehát, hogy ki lehet ezt terjeszteni a programokat. Végezetül pedig. A little bit overwhelming, because we have so many similar issues. Nagyon sok hasonló problémával állunk szemben. Nem minden kérdés minden országban azonos minőségben jelentkezik. Mindenhol mégiscsak a minőségi munkahely a tisztességes munka kérdése felmerül. Nálunk is, Afrikában is, ha más-más léptékben is. Ugyanakkor egyre többször annak a tanúi vagyunk, hogy nagyon sok forrás a már gazdagok kezében sűrűsödik össze, és nem sikerül jó munkahelyeket teremteni, nem sikerül ezt a, a világ gazdagságát igazságosan elosztani. Kérdezem tehát, hogy ennek, ennek a jelenségnek vagyunk-e tanúi Afrikában is. Thank you for your questions. Köszönöm szépen a kérdéseket. Cynthia Samuel Olonyúvan asszonynak adom meg a szót. Kérem, hogy az ILO szempontjából világítsa meg ezt a kérdést. Tessék, parancsoljon! Kérem, adjon választ, vagy legalábbis választ valamilyen módon vázolja fel. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kérdéseket, köszönöm a parlamenti képviselők érdeklődését. Három területre fogok koncentrálni, hiszen ezek a kérdések bizony össze is függnek, függenek egymással. A tisztességes munkához való jogról egy nagyon fontos és nagyon ékes szóló kérdést hallhattunk meg. Azt kell, hogy mondjam, hisz nagyon komolyan veszük az ilo ezt a kérdést, és Afrikában is igenis a napi renden van. Két kérdés jelenik meg aktuálisan e kérdéskör kapcsán. Egyrészt az SDG-ket, a fenntartható fejlesztési célokat melyek a szegénység csökkentéséről vagy felszámolásáról szólnak, nem tudjuk elérni, hogyha a méltó vagy a tisztességes munka kérdésétől eltekintünk. Ha csak a munka mennyiségére koncentrálunk, fennáll annak a veszélye, hogy több ember végez majd munkát, de mégis szegények maradnak. Egész egyszerűen szegénység csapdájában vergődnek majd. Mindennek kihatása van persze a befektetésekre és a fogyasztásra is. És végső soron a növekedésre is kihatása van, és a fejlesztésre. Gazdaságilag nézve, tehát nem hatékony és nem eficiens, hogyha a munka, a méltóságos munka, vagy a méltó munka fogalma, fogalmát nem tematizáljuk. Biztosítani kell, hogy az alapjogokat mindenki számára megteremtsük és biztosítsuk az egész világon. És ebben az esetben e munka során a tisztesség és munka kérdése és a figyelem homlok terébe kerül. Ez az a két szint amelyben egy felvilágosult önérdeket szolgálunk a globális közösségben, annak érdekében, hogy ne csak szép szavakat mondjunk a tisztességes munka megteremtéséről, hanem meg is teremtsük a tisztességes munkafeltételeket, hiszen ez egy win-win helyzetet teremt, mindkét fél hasznára válik. A másik kérdés pedig arról szólt, hogy mit tesz az ILO, az ENSZ munkaügyi szervezeten. Mi minden kezdeményezés tridimenzionális vagy háromdimenziós szempontját veszük figyelembe. Beszélünk egyrészt a készségek fejlesztéséről, De bármilyen jó is ez a skill policy, a készségek, képességek fejlesztés, bármilyen jók a programok, hogyha nem létezik nem kapcsoljuk ezeket össze a makrogazdasági szakpolitikákkal, a kereskedelmi politikával és az iparosítási szakpolitikával, vagy a mezőgazdasági szakpolitikákkal, ha ezt nem történik meg, nem kapcsoljuk össze a szakpolitikákat, nem integrált, több ágazatra kiterjedő megközelítést alkalmazunk, akkor nem járhat haszonnal ez a megközelítés. Hogyan járjunk el? Az egyik kulcs fellépés abban kell, hogy álljon, hogy biztosítsuk, hogy a méltó munka, különösen a fiataloknak jutó, fiatal férfiak és nők számára méltó munka, váljék a makrogazdasági szakpolitikák központi elemévé, a nemzeti fejlesztés és a nemzeti ágazati szakpolitikák központi elemévé. Az Európai Unió ból hallott beszámolók, illetve az itt megragadott kezdeményezések egy, egyre inkább kor, koncentrálnak erre. Hatalmas munkahely teremtési potenciára rendelkezik a térség, de ezt csak akkor tudjuk kihasználni, hogyha az upskillinget, tehát a munkahelyek minőségének eh, növelését el tudjuk érni. Kihívás ez, de egyben lehetőség is, hogyha jó válaszokat adunk a problémára. Legelső sorban is el kell ismernünk, hogy a kihívás globális természetű. Mindenkit érint. Épp úgy, ahogyan um, a lehetőség is mindenki számára adott lehet. Pigeon has more challenges should be Afrikában több a kihívás, több a feladat, de sokkal nagyobb fejlődési eséllyel is rendelkezik tehát a kontinens. Ebben esély és nem veszély áll. A Philadelphia nyilatkozat 1945-ben azt mondta, és ez ma is igaz, a szegénység az egész világ számára veszélyes lehet, akár ha csak egy térségben is van szegénység. Még röviden szólnék az egyenlőtlenség kérdéséről. Nem csak Európában probléma ez, nem csak az északi féltekén probléma ez. Azt látjuk, hogy az egyenlőtlenség a régiókon belül is nő, Afrikán belül is nő. Még országokon belül is nő az egyenlőtlenség. Például a Világbank múlt évben az egyenlőtlenségről kiadott egy jelentést, és ez azt mutatja, hogy sok az afrikai kontinens déli felén fekvő országban jelentősen nőtt az egyenlőtlenség. Ez kihat a szociális kohézióra, kihat a békére végső soron, kihat az ország stabilitására, és persze az egyenlőtlenség kihat, magától értetődően kihat a szociális és gazdasági helyzetre. Ezért, hogyha a radikalizáció folyamatát meg akarjuk akadályozni, akkor az egyenlőtlenség kérdését kell kezelnünk. Afrikában, de a világ más területein is. Végezetül röviden szólok még a munkahelyek munka minőségéről, illetve látjuk a vállalkozói szellem terjedését, mint egy elemet. Azáltal, hogy egyre több ember szorul ki a az informális gazdaságban rossz irányt vettek a fejlemények. A vállalkozói hozzáállás abban kell, hogy segítsen, hogy a növekedésre képes szakmákat, tevékenységet megtalálják a vállalkozók. Meg kell akadályoznunk, hogy ez átcsúszson a fekete munka világába. Ennyit tudtam mondani, illetve tudnék még sokat válaszolni, de megadom a kollégáknak is, átadnám a kollégáknak is a szót. Igen, köszönöm, Krisztián úr. Köszönöm. Az első kérdés azt mondhatom, hogy európai sokszínű, Afrika is nagyon sokszínű. Ehhez kétség nem férhet. A diverzitás, a sokszínűségnek nagyon sok dimenziója van. De mégiscsak a foglalkoztatási menetrendben van egy közös tulajdonság, mégpedig, hogy a mezőgazdasági produktivitás termelékenység minden országban hasonló. Mezőgazdasági termelékenység azért is fontos, mert nagyon sok embert foglalkoztat a mezőgazdaság, ráadásul az ellátást is biztosítanám, de a mezőgazdasági termékek, termények eh, tekintetében sok ország importra, behozatalra szorul. Ez egy komoly kihívás mely előtt Afrika áll. Hogyan lehet tehát a mezőgazdasági termelés termelékenységét növelni? Ez az egyik fő kérdés. Persze minden munkahely, minden farm, minden gazdaság foglalkoztat embereket. Tehát ilyen módon a foglalkoztatás kérdés is felmerül, de a farmok, a kis gazdaságok és a nagy gazdaságok ugyanakkor elláthatják a városokat, de Afrika egyre inkább urbanizálódik, a városok élelmezésének kérdése nyomatékkal merül föl, sok új munkahely jöhet létre ezen a területen, de persze megfelelő válaszokat kell adni a városokban eladó csirkéket Hollandiában termelik, nevelik, vagy pedig a városokat körbevevő mezőgazdasági területen. Hát ez a kérdés, amelyre választ kell adni. Naputói csirkét esznek napúptóban, vagy pedig holland broilert falatozik-e a naputói maputói lakosság. Hatalmas az afrikai országokon belül a belső kereslet, és ezt a keresletet egyelőre nem lehet a belső gazdaság szolgáltatásaival kielégíteni, kínálatával kielégíteni. Nagyon fragilis, ingadozó a helyzet, Éppen ezért erre a kihívásra választ kell keresni, választ kell adni, ezt a kérdést kezelni kell és meg kell oldani. Ami a második kérdést illeti, hogy a foglalkoztatási szakbizottság milyen segítséget adhat az ügynek. Ez volt az a kérdés, amit én magamnak is föltettem, hogy hogyan szólaljak fel itt a foglalkoztatási szakbizottság előtt, mire hegyezzem ki a beszédemet talán az utolsó kérdező kérdésében már választ is adott a kérdésre. Én beszéltem két milliárdról, aztán 700 milliárdról a különböző migrációt megelőző helyi fejlesztési programok finanszírozásaként említettem ezt. Egy szóval vannak olyan területek, ahol Európában új munkaerőre van szükség. Németországban nem divatos ezt ma mondani, de Németországban is munkaerő hiány van. Az a kérdés, hogyan lehet a munkaerő hiányt úgy bepoltolni, hogy ezben mindenki nyerjem. Hogyan lehet tehát legális síkra terelni a migrációt, amely migráció végezetül a befogadó közösségek érzékenységére is figyelemmel van, a kiküldő országok belső igényeire, hogy ne szipkázzuk el a szakértőket a afrikai országokból. A g 20 csúcsán például egy nagy szakértői bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel. Hogyan lehet a legális migrációt javítani? <clears throat> Még egyszer mondom, ezek legális migránsok lennének, akik az északi féltekére vagy a fejlettebb országokba jönnének, hogy segítsék az ő munkaerő hiányukat kiküszöbölni. Sok mindent tanulhatunk más országoktól, és egymástól is. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amely eh, előttünk áll, és amelyen sok munka, amelyben sok munkát kell végeznünk. Ezzel persze mindezzel a fentiekkel összefügg a kereskedelem. Beszéltem a mezőgazdasági kereskedelem kérdéséről, hogyha szabadon mozog a tőke, az emberek és az áruk, akkor a kereskedelem fellendülhet. <clears throat> De persze, hogyha munkahelyeket akarunk teremteni, akkor egyértelműen um, versenyképes termékekre is szükség van. Felmerül a kérdés, hogy a foglalkoztatási menetrend milyen akadályokba ütközik, és ez pedig már a kereskedelemről szóló vita kérdéseit veti fel. Végezetül pedig... I think there's a lot of, uh, Megjegyezném, hogy nagyon sok szimpatiával viseltetnek az érintettek az integrált megközelítés tekintetében, hiszen ez sokkal kihívóbb, tízezerszer kihívóbb. Tehát mindenképpen el kell gondolkodnunk azon, hogy a makrószint az egy, a regionális szint egy másik dolog. Tehát nagyon lényeges az, hogy milyen integrációt tudunk elérni. És ha integrációt mondok, akkor ez azt jelenti, hogy a kereslet és a kínálati oldalon is el kell ezt érnünk. Éppen azért nagyon lényeges az ágazatokat fejleszteni. Igen, a magánszektor nyitott, tehát a partnerségek működhetnek, multinacionális cégekkel is beszéltünk, de az értékteremtés alján kell platformokon összehozni az érintetteket. A dolgozókat, a termelőket, ahol most vagyunk, az az, hogy különféle dizájnokat, dizájnokkal kísérletezünk, különféle megközelítésekkel kísérletezünk és nagyon üdvözlöm, hogy ha mindenki felismeri, hogy ezen az úton kell haladni, tehát ezen az úton tudunk előbbre lépni. És nagyon fontos, hogy európai parlamentként figyeljünk arra, hogy hogyan alakulnak a projektek. Még egy utolsó megjegyzésem a minőségről. Szóltunk a digitális lehetőségekről, egy potenciális fenyegetés az, hogy a technológiai fejlődés tovább csökkenteti a munkahelyek számát. Tehát országok között és egy országon belül is jelentkezhet ez. Tehát a technológiai fejlődés, a technológiai agenda nagyon sok lehetőséget rejt magában, Afrika számára is. De igazából nem ennyire egyszerű a dolog. Hiszen egy egész ökoszisztéma van körülötte, és itt mindenképpen szükséges az internetes szolgáltatásokat megfelelő módon szabályozni. Nagyon lényeges terület, és nem szabad, hogy a helyzet tovább romoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor a bizottság képviselőjének, Carla Montézi asszonynak adom át a szót. A kereskedelemről volt szó. És az elmúlt két-három év alatt nagyon sok minden történt. Tehát igazából nem csak arról van szó, hogy javakkal foglalkozunk, kereskedelemmel foglalkozunk. Esetleg valamit hozzáfűz ehhez? Szóltunk a mezőgazdaságról, de például szólnunk kell a klímaváltozásról is. a Kelet-Afrikában nagyon komoly problémák vannak, és beszéljük meg, hogy mit tehetünk együtt és természetesen a technológia megléte, meg nem léte is felírható lenne egy listára, hogy mi a dolgunk. Tehát itt mindenképpen együtt kell működnünk, és ebből Európa és Afrika is profitálhat. Tehát akkor átadom a szót. Köszönöm. Jó sok kérdést kaptam. Azzal a kérdéssel kezdeném, amely a békére és a nemzetek, országok függetlenségére vonatkozott, hogy Európa mit tehet ebben az ügyben. Igen, nyilvánvaló, ez nem egységes kontinens, nagyon sokféle törésvonal van. Vannak nagyon fejlett országok, és vannak nagyon szegények is, de az a követelmény, hogy tisztességes munkához kéne jutatni mindenkit, ez, ez viszont horizontális, de nyilván nem egyforma nehézséget okoz ennek a megteremtése országonként. Egyes országok örülnek, ha élelmezni tudják lakosságukat úgy, ahogy az Európai Uniónak igen, nagyon sokféle módon kéne támogatni, és országonként különböző módon a folyamatokat. A nigériai térségben, amit én ismerek, ráadásul ugye a Boko Haram is működik, és újságírókat támad meg, és Nigériának hatalmas fejlődési lehetősége lenne, van bőven ásványkincs, hatalmas lakossággal, de a mezőgazdasági termelést komplet régiókban föl kellett függeszteni, például a Boko Haram működése és benyomulása miatt. Tehát valóban mindennek a feltétele, előfeltétele a béke, a konfliktus megoldás, a béketeremtés és fenntartás, és eztán jöhet a teremtés, illetve a munkahely megtartás, és egyfajta fejlesztési, biztonsági keretet, egy alapkeretet kell teremteni a fejlesztéshez, amelyen belül egyáltalán elindulhatnak a programok. Igen, tehát egyetértek, hogy az alapvető elsődleges kérdés a béke teremtés minden gazdasági tevékenység előtt, és a humanitárius támogatás, ami alkalmi, és a fejlesztési támogatás, amely hosszú távú összehangolása. Afrikán belül is nagyon sok menekült van, az ő helyzetüket is ugye kezelni kell, de akár ezek a szakmai képzési programok már is nekik közvetlen és hosszú távú megoldást is nyújthatnak. Tehát valóban a kihívások sokfélék és átfedésben levők és óriásiak. hogy a parlament milyen szerepet játszhat ebben a folyamatban. Nos, úgy gondolom, itt azt fontos elmondani, hogy folytatni kell azt a támogató tevékenységet, amely az emberi tőke fejlesztésére irányuló beruházásokat támogatja, a szakképzési programokat. Tudjuk, hogy egyfelől ez méltóságot ad az embereknek, és gazdasági előnye is van, és több, mint az alkalmi beavatkozási segítségnyújtás, ez többet ér, mint az alkalmi segítségnyújtás. Tehát ennek a e, kidomborítása fontos, hogy az oktatás, oktatás szakképzés főleg amit Európa elsősorban beruházásként nyújthat. Az emberi tőkébe való befektetés más szóval. Tehát a parlamentnek ragaszkodni kell ahhoz, hogy ezek az oktatási projektek fennmaradjanak, bővüljenek. És ugyanilyen fontos a migráció kezelése. Most Európa is most már megtudta, hogy mivel jár a migráció kezelés, óriási civil erőfeszítéseket is igényel, és persze főleg államiakat, az, hogy a migránsból erőforrás legyen, és a legális migrációnak is legyen egy szabályozott kerete. Ezeket a kereteket kell tágítani, fenntartani. Ez egy globális kihívás persze, de Európa és Afrika vonatkozásában konkrétan is jelentkezik. És el kell gondolkodni azon, hogy nem csak azon, hogy hogyan lehet életeket menteni, e, alkalmilag és véletlenszerűen, hanem hogyan lehet megteremteni a konstruktív, legális bevándorlás olyan formáit, amelyek mind az afrikai állampolgároknak, mind Európának előnyökkel jár. és persze itt tudjuk, hogy milyen politikai ellenállásba ütközhet minden ilyen vállalás. Ugye nagyon migráció ellenes most Európa, de különböztessük meg a legális és az illegális migrációt, és akkor már is könnyebb lesz a helyzet. A legális migrációt jól lehet szabályozni, és mindenkinek érdeke. az integrációs vagy integrált megközelítés mindenkinek a felszólalásában elhangzott, ugye én adtam is rá példát Niger vonatkozásában, de mit is jelent ez? Az integrált megközelítés azt jelenti, hogy minden erőfeszítést egy irányba kell terelni, a politikai, a gazdasági, az administratív, a makroökonómiai fellépéseket, az oktatásiakat, a képzésieket, akár a mezőgazdasági támogatásokat is, mind-mind-mind arra kell, hogy irányuljon, hogy munkahelyeket teremtsen. És egyik sem lesz önmagában csodaszer, ezek az intézkedések csak összefogva párhuzamosan hatnak, ha hatnak, és folyamatosan ellenőrizni, vizsgálni kell, hogy ezek a programok tényleg a kitűzött célokat szolgálják-e, és az értékteremtést szolgálják-e. Igen, a mezőgazdaság fejlesztése jó dolog, lehet, de mindig attól függ, és mindent azzal kell mérni, hogy a többi politikai intézkedéssel összhangban van-e teremte munkahelyeket, vagy sem és tisztességes munkahelyeket teremt-e. A kereskedelmi területen sokat dolgoztunk, még bőven lehetne fejleszteni a gazdasági együttműködéseket, Kelet-Afrikával különösen. Én ugye Nigéria, Niger vonatkozásában tudok elsősorban beszélni, meg Mauritániát ismerem. Nekünk az a fő gondunk, hogy egyes nyugat-európai szereplők, akik megjelennek, azonnal a saját érdeküket nézik csak, és gyakran ezek az úgynevezett segítő be ruházások végül is nem a helyi érdekeket szolgálják végül, és inkább szolgálják az európai gazdasági érdekeket, mint a helyieket. Ami a klímaváltozással kapcsolatos harcot illeti, nyilvánvaló, hogy ez is óriási és fontos kihívás, Afrikában különösen, ez egy olyan terület, ahol a mainstreaming elvét különösen érdemes alkalmazni. Vagyis azt, hogy összhangba kell hozni a mezőgazdasági beruházásokat a klíma célokkal. Ne történjen olyan területen mezőgazdasági támogatás, ahol a tevékenység, amely létrejön vagy fennmarad, a klímaváltozást szolgálja. Tehát olyan mezőgazdasági technológiát kell bevezetni, hogyha már újraépül a mezőgazdaság, amelyek nem esnek vissza a régi hibákba. A klímaváltozás elleni harc Afrikában is kiemelt jelentőségű, és minden beruházást, fellépést ennek a tükrében kell vizsgálni. Mondom, különösen a mezőgazdasági jellegű támogatásokat. És persze, hogy mindig is a munkahelyteremtési szempontból. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor az lassan elérjük a megbeszélésünk végét. Nagyon hálás vagyok hogy elkezdték a vitánkat azzal, hogy megmutatták, hogy ennyire fontosak ezek a témák, tehát természetesen Érdekel minket az is, hogy Brüsszelen kívül mi történik a világban, hogy Európán kívül mi történik a világban. És éppen ezért nagyon köszönöm, hogy itt voltak, részletek a vitánkban. És jó folytatást kívánok Mi pedig szeretnénk tudni, hogy a világ többi részében mi történik. Afrikában, azon a kontinensen, amely a mi szomszédunk. Nagyon fontos megtudnunk, hogy mi történik ott. Tudnunk kell, hogy mit teszünk jól, mit teszünk rosszak, és hogy hogyan működhetünk együtt. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Igen. Tehát köszönöm szépen még egyszer.